So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, itt az ideje, hogy elkezdjük a munkát. Három témában kell ma szavaznunk. Először is a bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében, aztán a backloadingról, és végül pedig egy véleményről, a megújuló energia témában az Ipari Bizottság az illetékes ebben a témában. Ezek után pedig eszmecserét folytatunk majd a 2020-as célértékek eléréséről a személygépkocsik széndiokszida kibásatása kapcsán, és aztán még nyilván több napirendi pontunk is van, sőt még egy meghallgatásunk is lesz. A mélytengeri halállományokról fogunk beszélni, a regionális stratégiákról az Európai Unió ipari térségeiben, és egy irányelv módosításról a hordozható elemek és akkumulátorok forgalomba a kapcsán, és délután pedig, ahogy mondtam, egy meghallgatáson veszünk részt, Hans Breinings úr a vendégünk, aki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgató jelöltje. És utána még majd zárt ülés keretében erről beszélünk is a koordinátorokkal. Remélem, hogy háromkor is ugyanannyira tele lesz a terem, mint most. Most akkor kezdjük a általam vitt szövegről való szavazásra egyes cikk hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tíz, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. hatos mellette Nem, nem fogadtuk el. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ökmi asszony. Fordítási problémám van, elnök úr. A 16-os, 15-ös, 6-os csatornák, mint a keverednének, nem az a nyelv jön a fülembe, ami szokott. A négyest elfogadtuk, így a 15-ös, 16-os kiesnek, elfogadtuk az 5-öst, és most akarunk szavazni a 6-osról. Pontosabban azt is megszavaztuk már, és most jön a 7-es. Mindenki utolérte magát? Mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Egyes konszolidált módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es és 22-es együtt mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Úgyhogy már is a záró szavazás következik, géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 24-en támogatják, egyhangulag, 64-en pontosabban, tehát akkor ezen túl vagyunk. A jogalkotási javaslatról szavazunk most. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk és akkor harmad sorban pedig a mandátumról kell szavaznunk. Kérek mandátumot a kollégáktól, gratulálnak nekem, köszönöm, hogy ezt a dossziét minél gyorsabban a tanácssal lezárhassam. Elektronikusan szavazunk a mandátum megadásáról. Lezárom a szavazást. 62-en támogattak, egy tartózkodás mellett. Köszönöm, hogy megadták a mandátumot. A jelentésről a tanácssal folytatandó áprilisi tárgyalásaink függvényében tudunk majd a plenárison szavazni. Eichhout kolléga. A következő szavazás előtt mondanám, hogy három témában szeretnék név szerinti szavazást. Az elutasításáról az egésznek, a 11-esről és a végszavazásról. Erről a háromról eleve előre név szerinti szavazást kérek. Tehát még egyszer. az egész első blokkra gondolt, ugye? Az elutasító blokkról név szerint, utána a 11-es módosítóról, ahol a jogalapról van szó, és a két zárószavaz, mind a két zárószavazásról kér név szerinti szavazást. Ki támogatja a kollega urat? Most látnunk kell, hogy megvan-e ehhez a többség. Álljon föl, aki támogatja az elhangzott javaslatot. Megvan a kvórum, 30-an támogatják, és 18 fő elegendő lett volna. Tehát az első blokkot akkor, a 11-est és a záró szavazásokat elektronikusan folytatjuk le. Ha mindenkinek itt van a szavazókártyája, akkor el is kezdhetjük az említett első blokkról szóló szavazást, már is név szerinti szavazást rendelek el, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24-en támogatják, 40-en ellenzik, ketten tartózkodtak, ezzel elutasítottuk az első blokkot. Tapsra nincs szükség, a nézők körében sem. Várjuk ezt el. 30-as módosító Vőszaszonyé mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 32-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Konszolidált egyes mellette. Er ist nicht angefragt worden. Sorry. Wir machen es aber gleich elektronisch. Mindjárt elektronikusan ö, ellenőrizzük is, mielőtt rosszul szavaznánk, tehát a konszolidált, első konszolidált módosítóról gépről szavazunk. Lezárom a szavazást. A néppárt egyel több szavazatot adott le a kelleténél. Újra kell kezdenünk a szavazást. Érvénytelen. Még egyszer. Összevont egyes módosító. Géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. A néppárt még mindig egyel több szavazatot próbál leadni, mint amennyi van neki. harmadszor is megnyitom az egyes, konszolidált egyesről a szavazást elektronikusan. Kérem valaki vonuljon vissza a néppártnál. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Most érvényes, 49-16 arányban elfogadtuk. Harminckilences mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 40-es mellette. Ellenőrzést kérnek a 39-esről? Jó, legyen. A 39-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-41 arányban elutasítottuk. 40-es. Kitámogatja. Ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, elfogadtuk, mondják a kollégák, elfogadtuk valóban, elnézést. Ellenőrzést kérnek a hetesről, jó, ellenőrizzük. Géppel, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 40-26 arányban egyértelműen elfogadtuk. 11-es módosítóról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Huszonhét 38 arányban elutasítottuk. 13-as, ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. tizenötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. tizenhatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes konszolidált módosító. Azt javaslom, hogy eleve géppel szavazzunk, az úgy biztosabb. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. 47-19 arányban elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás no ellenőrizni kell a 25-öst nem tudom biztosan megmondani. Ellenőrzés zajlik. Ha mindenki szavazott, akkor a 25-ös eredményét megtudjuk. 28-38 arányban elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű sem. 27-esről ismét szavazunk géppel. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26 as mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű, 26-ost is ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor Lezárom a szavazást. 45-21 arányban világos többséggel elfogadtuk. Most jön az első záró szavazás. Név szerint, ahogy erről döntöttünk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 38-26 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk, és nép szerint is meg lesz, hogy ki hogyan szavazott. A második záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 38-25 arányban elfogadtuk két tartózkodás mellett és most rövid szünetet szeretnék kérni, mert a koordinátorokkal gyors döntést kell hoznunk egy ügyben, a mandátum kapcsán. Mindössze egy perc. Mert vesz igénybe.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 So, ich bitte alle wieder die Plätze einzunehmen. Kérek mindenkit, hogy foglaljon ismét helyet. Und wir haben ja dieses neue Prozedere. Prozedere. Tehát a tárgyalások elindításához a tanácssal új eljárásmódunk van, és röviden egyeztettünk a koordinátorokkal, hogy hogyan is legyen ez. Szavaznunk kellene. Ez tehát az eredmény. A, ugyan voltak ezzel kapcsolatos feszültségek és ellenvetések, úgyhogy itt most elektronikusan fogunk szavazni a mandátumról, vagy a mandátumnak a megtagadásáról. 35 támogató szavazatra van szükségünk a kollégák részéről, akkor megkaptuk a mandátumot. Hogyha nem jön össze a 35, akkor a megadott formában a plenáris ülésre kerül az ügy. Vannak ugyanakkor hozzászólók. Ki kíván elsőként? Péter Líze, parancsoljon. Nekem az lenne a kérésem, hogy gondolkozunk-e mindannyian a dologról. Meg tudom érteni, hogy a kollégák azt mondják, hogy mi vagyunk az illetékes szakbizottság, és az energiahatékonyság kapcsán már láthattuk, hogy az ITRE szakbizottság nem igazán mutat érdeklődést az iránt, amit mi itt eldöntünk. Folyamatosan, tehát a kispadon kellett, hogy üljünk. Eh, most tegyünk akkor mi is így, most mi vagyunk az illetékesek. Nem tudom ugyanakkor, hogy célszerű-e, hogy hosszan, hosszú távon eh, az értelemszerű energiapolitika területén ez segít-e, úgyhogy azt kezdeményezném, hogy gondolkozunk el még egyszer a dolgon, és adott esetben erről a javaslatról jövő héten szavazzunk eh, újra, akkor megint lesz szakbizottsági ülés. Ugyanis. Ugyanis ez egy politikai szempontból vitatott ügy, és az itrebeli kollégákkal beszélnünk kellene, hogy egyáltalán hajlandóak-e kompromisszumot kötni. Ugyanis, hogyha ö, eh, folyamatosan a nem mellett maradunk, akkor nyilvánvalóan mindegy, a háromoldalú párbeszéd után ugyanaz lesz az eredmény, ami a trialógus előtt volt. Hogyha ugyanakkor kompromisszumokat tudunk kötni, találni, akkor azt talán jobb lenne. Úgyhogy nekem bizonyos fajta hasfájásom van ezzel a javaslattal kapcsolatban, és azt szeretném kérni, hogy ne szavazzunk erről. Hübner asszony. I Köszönöm szépen. Ellentmondásos számos ország számára ez a dolog, úgyhogy ezért úgy gondolom, hogy minden eh, képviselőnek szavaznia kellene róla. És így tudna a parlament tárgyalási mandátumot adni. Szerintem nem egy kiválasztott csoport kell, hogy döntsön erről, hiszen nagyon fontos az iparágaink számára, Európa jövője számára, nem lehet ezt így csinálni. Davis úr. My group has not had the chance to discuss... Az én frakciómnak még nem volt ideje ezt megvitatni, hogyha eljárásilag lehetséges, halasztani a dolgot, akkor java, csatlakozom Peter Lizéhez, és egy héttel legalább halasszuk el, sőt, akár a plenárison is tudnánk, a plenárisra is tudnánk utalni ezt a kérdést. Más oldalról rendkívül fontos elvi kérdésről van szó most az egész parlament szavazol róla, a plenárisról, mielőtt a tárgyalásokat megkezdjük, vagy pedig másik oldalról elismerjük azt, hogy ez egy nagyon kényes kérdés, a klímaváltozás és az egész jövőnk kérdése függ ettől, a tanács is megosztott, úgyhogy szerintem nagy segítség lenne, hogyha a tanácssal megállapodást tudunk találni a tekintetben, hogy hogyan lépjünk előre. De tény, hogy nagyon kényes és nagyon kényes az egyensúly ebben a kérdésben. Szilekálkasz. Köszönöm, Szkülákakis úr. Nyilvánvaló, hogyha a parlament egésze szavazna, akkor a parlament nagyon megosztott lenne. Úgyhogy érdemes lenne tárgyalni. Viszont nem tudunk tárgyalni a tanácsal úgy, hogyha a plenáristól nincs világos üzenetünk. Karl Heinz Florenz. Nos, már voltak nehéz helyzetek akkor is, amikor én voltam az elnök. Teljesen világos a e, jogi helyzet. Jogunk van elmenni a tárgyalásra, de a végén, és úgy gondolom ebben semlegesen tudok állást foglalni, a végén tudnunk kell, hogy a házban is biztosítanunk kell a többséget, hogyha e, a tanácssal érdemben akarunk tárgyalni. Úgyhogy Péter Lizének a javaslata helyén, helyén való. Gondolkozunk el még egy hétig a dolgon, és akkor talán találhattunk egy olyasfajta megoldást, amely kiszélesíti a tárgyalási bázist azok számára, akiknek már a tárgyalást kell folytatniuk. Úgyhogy én támogatom a javaslatot, engedjük meg magunknak azt, hogy még egy hétig gondolkozunk a dolgon, és akkor talán egy erősebb kompromisszum lesz a vége. Elnök, rendben, akkor ma nem fogunk szavazni, hanem az árnyék előadókkal még egyszer egyeztetni fogunk, hogy ne törjük teljesen össze magunkat, és adott esetben egy szavazaton múljon, hogy támogatjuk vagy elutasítjuk a javaslatot, úgyhogy akkor ezt a napirendi pontot átugorjuk. Köszönöm szépen még egyszer a bizalmat. És áttérünk a nyolcas nyolcas napirendi pontra. amely egy véleménytervezet az ITRE szakbizottság számára. Előzetesen be kell jelentenem, hogy Kukovics asszony véleményéről van szó. A 33-as módosító indítvány Rodriguez eh, úr tollából vissza lett vonva. Hogyha ismét nyugalom áll be a teremben, akkor el is kezdjük. Első módosító ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodók, elfogadtuk. 43-as módosító ki van mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Hármas módosító ki van mellette. Kérem, hogy a hátsó sorokban ülő lobbisták egy hétig még foglalják el mással magukat. Kérem, hogy a magánbeszélgetéseiket a termen kívül folytassák, hogy szavazhassunk. Hármas módosító, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. Kettes módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. Ötös első rész ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk áttérünk az ötös második részére, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, nem világos az eredmény, elektronikusan ellenőrizzük, ötös módosító második része. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 31 támogató és 30 elutasító szavazat mellett szűk többsége elfogadtuk. Hetes első rész. Ki van mellette? ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Áttérünk a 8-as módosító első részére, Anna Rosbach tollából ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Áttérünk a 10-es módosítóra, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11-es első rész, ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es második rész ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 13-as ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es Ellenőrizzük? Jó, 13-asat elektronikus úton ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk szavazat egyenlőséggel. 14-es, ki van mellette? Ellene? Nem világos, a 14-esről elektronikus úton is szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31 igen, 32 nem, és egy tartózkodással elutasítottuk. Két részben szavazunk. 15-ösről első rész. Ki van? Mell ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Áttérünk a 16-os módosító indítványra. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók nem világos. A 16-os módosítóról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 19-es első rész. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elutasítottuk. 18-as első rész, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elutasítottuk. 20-as első rész, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 18-as második rész, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elutasítottuk. Áttérünk a 23-asra, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók nem világos, ellenőrizzük. 23-as módosító elektronikus úton ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Világos többséggel elfogadtuk. 21-es módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. A következőre nem szavazzunk. Akkor a 22-es jön ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk, 24-es kitámogatja. Ki ellenzi, tartózkodók elutasítottuk, 25-ös ki van mellette. Ellene, tartózkodók elfogadtuk, 26-os mellett. Rendben, 25-eset ellenőrizzük elektronikus úton, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Világos többséggel elfogadtuk. 26-os ki van mellette? Ellene? tartózkodók, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük ezt is. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Még egyszer szavazunk, tehát a 26-osról még egyszer elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 27-esre térünk át, ki van mellette. Ki ellenzi? Tartózkodók elutasítottuk. 28-as mellett ellene tartózkodók. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. 36-os jön, ki van mellette? Ki támogatja a 36-ost? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 38 igen és 28 nem szavazattal. Áttérünk a 38-asra, ki van mellette. Ellene? hatan vettek részt a szavazásban, talán esetleg meg is szakíthatjuk a munkát. Tehát még egyszer, a 38-as módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtók. 39-es mellett ki van? Ki ellenzi? Tartózkodók, elfogadtók. 40-es mellett ki van? Ellene ki van? Tartózkodók, elutasítottuk. 41-es. Rendben ellenőrizzük a 40-est kéri ezt az előadó. Mindenki szavazott? Elektronikus ellenőrző szavazás során? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 41-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 42-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, nem világos az eredmény, a 42-eset is elektronikus úton ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Ebben az esetben lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 44-es jön. Ki van mellette? Kiutasítja el. Tartózkodók. Elfogadtuk. 45-ös. Ki van mellette? Az első részről szavazunk elő. Ellene ki van? Tartózkodók. Elutasítottuk. Második rész. Ki van mellette? Ellene tartózkodók. Nem világos, ellenőrizzük a 45-ös második részét. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Világos többséggel elfogadtuk. 47-es mellett. 47-es ellen. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 47-eset, és elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Szocialista frakció. Ott egy emberrel többen szavaz, szavaztak. Most elutasítottuk. 46-os. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók nem világos, ellenőrizzük tehát a 46-os módosítóval kapcsolatos szavazást is. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Áttérünk a 48-as első részére. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. Rendben, szívesen. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom. Még egyszer, tehát még egyszer kell szavaznunk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor átérünk a 48-as második részére, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 51-es, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 49-es, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 53-as. 53-as. Ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 54-es, 55-ös azonosra, ki van mellettük? Ki ellenzi őket? Tartózkodók, elutasítottuk őket. 56-os első rész ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Második része az 56-os módosítónak. Jó, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46, igen, 18, nem és nulla tartózkodással. Ki van a második része mellett? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os harmadik rész, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellett ki van? Ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 59-es mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 61-es mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 63-as mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 64-es mellett, ellene tartózkodók elfogadók, 65-ös mellett, ellene tartózkodók elfogadók, 66-os mellett, ellene tartózkodók elutasítottuk. Áttérünk egy szóbeli módosító indítványra. Ulfskog asszony, Hók asszony, a szerzők és benne van a szavazó listában is ez a javaslat. Nem, nincs. Most mondják, hogy nincs benne. Akkor felolvasom. Budgetary Authority und Stadtkommission. Das wurde gestrichen. Tehát a bizottság ki lett húzva, és költségvetési hatóság lett beírva. Aki támogatja ezt, és bizalmat szavaz ennek az indítványnak, az készfeltartással jelezze. Ki van mellette tehát? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Folytatjuk a a 68-as módosító, aki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk, 69-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, ellenőrzük. Jó, 69-eset elektronikus úton ellenőrzük, megnyitottam a szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Világos többség utasította el. Ki van a 70-es mellett? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk 71-es, ki van mellette, ellene tartózkodok, a azonos többség elutasította, és akkor áttérünk az elektronikus zárószavazásra a véleménnyel kapcsolatban. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 64 igen, egy nem szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk Kukovics asszonynak, az előadónak. Az ITRE illetékes szakbizottságbeli szavazásra március 18-án, a plenáris ülésen pedig áprilisban kerül sor a szavazásra. Köszönöm szépen, ezzel elértünk a szavazás végére. És átadom az ülés vezetését Gerbrandi kollégának. Okay, can I ask those that do not... Kérhetem azokat, akik nem szeretnének részt venni az ülés folytatásában, hogy legyenek nagyon csöndesek, vagy pedig hagyják el a termet, hogy folytathassuk a napi rend szerint a munkát. Ennek alapján Ulmer úr jelentését fogjuk megtárgyalni az új személygépkocsik széndiokszid kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 2020 évi célértékekről fog Ulmer úr beszélni. Kérek, hogy maradjanak csendben. Ulmer úr a szó. Ich, the floor is yours. Ich werde Elkezdem azért, bármennyire nagy a zaj. A javaslat lényegét a módosítóimból, illetve az indokolásukból elolvashatják. A fő cél az, hogy az új gépjárművek széndiokszid kibocsítását új modern meghajtási koncepciók bevezetésével jelentősen csökkentsük, gazdasági és környezeti hasznot generálva ezzel. 160 gram volt a korábbi határérték, után 130, majd 95 g lesz a betartandó határérték. Ezek ambíciózus célok, fontos, hogy elérjük őket. Tény, hogy az utóbbi években sikerült már előrelépni ezen a területen. 27%-kal csökkent az utóbbi időszakban a kis gépjárművek széndiokszid kibocsátása, és a nagy prémium márkák gyártói most komoly környezeti szabályozási terhek nehezednek, és próbálják őket is rávenni arra, hogy ebben a kategóriában is megtörténjen ez a fajta csökkentés. Új környezetbarát meghajtásokkal, ez lehetséges. Ugyanakkor szeretnénk garantálni, hogy az új gépjárművek körében megmaradjon az a színes spektrum, ami eddig is volt, tehát ne csak egyféle autó gyártsanak a jövőben, lehessen választani a polgároknak a különböző járművek rendszerek között. 2020-ig szuper hiteleket lehet majd igénybe venni, a bizottság felsorolja a saját javaslatában, hogy mely esetekben. A gyártóknak pedig a bizottság felé közülniük kell, hogy, a, hogy ezekkel a pénzekkel hogy bántak, rugalmasan kezelhetik-e vagy sem. Csak akkor kapnak erre engedélyt, hogyha 15%-kal a korábbi specifikus emissziós értékeiket meg tudják haladni. A szuper hitelek folyosítása akkor lehetséges, hogyha legalább 40 km tiszta elektromos üzemmódban tud menni a jármű, és egyébként is komoly széndiokszid kibocsátás csökkentést ér el. Ezzel próbáljuk a piacra kerülését az ilyen új koncepcióknak segíteni 2023-ig. Az üzemanyag fogyasztása az ilyen modelleknek egy normalizált eljárás alá esik majd, tehát egységesen kell ezt majd tesztelni. A bizottság más szervezetekkel együtt most azon dolgozik, hogy a Light Duty Test Procedure harmonizáltabb legyen, mint eddig, és a valósághoz jobban közeledjenek a fogyasztásra megadott gyártói értékek. Mivel 2020-ig azonban a gyártóknak meg szeretnénk adni a tervezési biztonságot, ezért a széndiokszid csökkentési célokat 2020-ig etaponként meg akarjuk határozni, és új tesziklus az új tesziklusban már majd ezeket kell alkalmazni. A járműgyártókat arra is próbáljuk ösztönözni, hogy ökológiai innovációkat hajtsanak végre, és minden eszközzel azon legyenek, hogy az üzemanyag felhasználás csökkenjen, és ezáltal persze a széndiokszid kibocsátás is. Jelenleg egyelőre még egy ökológiai innovációt sem sikerült, mint olyat elismertetni, mert elakadt egy kicsit a minősítési eljárás, ezt egyszerűsíteni kéne, az innovatív technológiákat fel kell karolni, az ilyen koncepciókat támogatni kell, egy új döntési mechanizmusban, egy gyors eljárásban. Az ökológiai innováció eddig nagyon ö, ö, korlátozottan jelent meg. Konkrét példát is említenék. Például úgy lehetne ezt javítani, ezt a helyzet, hogy például egy intelligens navigátort egy hibrid autóval kombinálni, és ha így a rendszer kiszámolja a, az utat, akkor ö, az akkumulátort ö, ugye úgy, ö, úgy kell megtervezni az utat, hogy a lejtők, emelkedők során az akkumulátor újra tölthető legyen. Ez egy érdekes összekapcsolás lenne, de sok egyéb koncepció még vitatott és vitatható. Ö, Nyilván a fogyasztóknak is el kell fogadnia az ilyen koncepciókat, nincs értelme annak, hogy 2014-ben most nagy revíziókat hajtsunk végre a 2020-as célok tekintetében, meg kell tartani a célokat, illetve ha a revízióra van szükség, akkor ezt később kell végrehajtani. A kérdés felmerül persze, hogy a széndiokszid csökkentési célok tekintetében az felhasznált energia mennyiséget nem kellene ugyancsak figyelembe venni, mert nem csak a széndiokszid számít, mert például, ha az elektroautók ugye nem ö, bocsátanak ki széndiokszidot, de ott, ahol gyártják őket, ahol a, a beléjük szükséges akkumulátorokat gyártják, illetve ö, végül is majd lebontják, ha környezeti károk keletkeznek, akkor ezzel ö, magunk alatt vágjuk a fát. Várom módosító javaslataikat, és remélem, hogy az árnyék előadókkal intenzív, izgalmas vitáink lesznek majd még. Thank you very much, Mr. Uh, Ulmer. Köszönöm szépen, Ulmer úr. Az árnyék jelentéstevők következnek. Perillió úr kezdi a Szocialisták és Demokraták frakciájából. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Ulmer úrnak a jelentéséhez. És azért is köszönetet mondok neki, mert rendkívül segítőkész volt. Például akkor, amikor a jelentés menetrendjéről döntöttünk. Ez egy rendkívül érzékeny kérdéscsoport, hiszen az európai munkahelyek szempontjából stratégiai fontosságú szektort érint, ami egyébként csökken, különösen a belső piacon. Az elmúlt évben például az új járművek eladásának a száma kb. 1 millióval csökkent. Az Európai Bizottság szerint, ahogy a CARS 21 című közleményében világosá tette, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy Európa versenyképes marad, a gépjárművek termelésére és forgalmazására, értékesítésére ösztönszőket kell bevezetni. Ráadásul olyan gépjárműveket szeretnénk látni a piacon, amelyek a kevés üzemanyagot fogyasztanak, és kevés a kibocsátásuk is. Ez versenyképessé tenné az iparágat, de az ilyen jellegű gépjárművekre az igényt is fel kell lendíteni, hiszen ezek rendkívül drágák jelen pillanatban. Ahhoz, hogy a célkitűzéseket elérjük a 2050-es széndiokszid kibocsátások tekintetében, a szállítási ágazatot, amely egyébként a kibocsátások 20%-áért felelős, szintén rá kell vennünk arra, hogy hozzájáruljon a cél eléréséhez. A 95 g-os széndiokszid kibocsátási cél, amit 2009-re tűzte ki eredetileg, nagyon is távolra tekintett és ezzel nem csak, hogy a 2015-ös időkorlátot nem tudtuk elérni, hanem még a légszennyezettség csökkentésében sem sikerült elérni a célokat. Tehát a 95 grammos célkitűzést nem szabad ö, felvizeznünk, nem szabad ebből engednünk, hanem inkább ösztönzőket kell kitalálnunk, hogy az ágazat alacsony kibocsátású gépjárműveket állítsunk elő. Azonban nem szankciókon alapuló megközelítést alkalmazunk jelen pillanatban. Tehát nem tartjuk opciónak még jelen pillanatban a szankciókat a célok eléréséhez. A technológia semlegességet fent kell tartani a gyártók számára azért, hogy ők az általuk legkedvezőbbnek tartott módon csökkenthessék a széndiokszid kibocsátást, a technológiai megvalósíthatóság szempontját is figyelembe tudják venni, illetve a piac igényeit az új alacsony kibocsátású gépjárművekre. Ebben a rendeletben az fogyasztóvédelmet is figyelembe kell vennünk. A fogyasztóknak szüksége van arra, hogy időszerű és valós információt kapjanak több szinten is. Például a kibocsátásról szóló, kibocsátásokat vizsgáló ö, ellenőrzések tekintetében. Nem voltak reprezentatívak a vizsgálati eljárások, mert nem az átlagos gépjármű használati szokásokhoz igazodtak ezek a vizsgálatok. Úgyhogy a széndiokszid kibocsátási és, gép és öm, benz, vagy benzinfelhasználási adatok nem a valós gépjármű használati szokásokra alapultak, és éppen ezért szeretnénk egy új típusú vizsgálati eljárást, amely jobban tükrözi a valódi vezetési stílust. 2014-ig a régit kellene még használni, és 2017-től szeretnénk tudni végrehajtani ezt az új vizsgálati eljárási rendszert. Függetlenül attól, hogy mi történik az Európai Bizottságban, elmondanám, hogy a hatástanulmány rendkívül fontos, a tekintetben, hogy tudjunk dönteni arról, hogy milyen megközelítést alkalmazunk az átmeneti időszakban, amíg a módosított rendelet hatályba nem lép. Értem, hogy problémás lehet a helyzet bizonyos részvevők számára a jelenlegi vizsgálati eljárások miatt, de az Európai Bizottság korrelációs táblázatokat is szeretne készíteni a két rendszer között. Szerintem ezek az új táblázatok nem szabad, hogy torzítsák a piacot azáltal, hogy bizonyos gyártóknak versenyelőnyt adnak. Köszönöm. Mr. Perillo. Köszönöm, Pirilio úr. Davis úr következik. Köszönöm, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy elismerem az autóipar technológiai eredményeit. Szerintem figyelemre méltó haladást értek el, különösen a tekintetben, hogy miről vitált, vitáztunk 2007-2008-ban. Nagyon sok minden, amit már elértek, azt mondták akkor, hogy elérhetetlen. Az átlag kibocsátás az Európai Unió, Európai Unió szerte kb. 160 g széndiokszid volt kilométerenként, lehet, hogy nem emlékszem jól, 2007 körül, és ezt sikerült átlag 130 g-ra csökkenteni mára. Hasznos ez a globális felmelegedés elleni küzdelemben, de az is nagyon fontos, hogy a szállítási ágazatban ezt kamatoztassuk, de az átlag fogyasztó számára is fontos, hiszen olcsóbban tudja működtetni az autóját, mint korábban. És igazából átlagban egyáltalán nem kellett többet fizetniük ezért az új járművekért a fogyasztóknak. Hogyha a múltban ezeket a, az intézkedéseket vagy technológiákat bevezették volna, akkor már sokkal nagyobb mértékben tudott volna csökkenni az autók vásárlási és működtetési költsége. Ráadásul a környezet számára is pozitív hatások lettek volna. Úgy tűnt, hogy az autóiparban túlkapacitás volt, és nem öm, és e- ezzel majd a piac fog megküzdeni, ha már mi nem tettük meg ezt a múltban. Nagyon sok további haladásra van szükség, és az, hogy hosszú távú célokat tűzünk ki, ez világos iránymutatást ad az iparágnak, hogy milyen haladást kell addig elérniük. Ez a mérnököknek, a kutatóknak ad egy kis előnyt a pénzügyi igazgatókkal szemben. A 95 grammos cél. Amikor 2007-ben a parlament a saját kezdeményezésű jelentését elfogadta a gépjárművek széndiokszid kibocsátásával kapcsolatban, akkor nagyon kevesen kérdőjelezték meg ezt a célt még az autóiparon belül is. Széles körben elfogadott volt az a vélemény, hogy 2020-ig elérhető 95 grammos cél, részben a már meglévő technológiák használatával. Az autó alkatrészgyártók több embert alkalmaznak, mint azok a gyárak, amelyek csak összeszerelik az autókat, és éppen ezért ő rajtuk van a legnagyobb teher is, hogy ezeket a célokat el tudják érni. De mik a következő hosszú távú célok? 2025-re is kell, hogy tudjunk kitűzni egy elérhető célt. A kibocsátási cél megközelítés jelen pillanatban a legjobb iránymutatónak tűnik. Lehet, hogy a jövőben majd el fogunk térni ettől, és más célszámokat fogunk meghatározni, de jelen pillanatban a járművek üzemanyag hatékonyságát így tudjuk legjobban mérni. Az én véleményem az, hogy a 70 g-os cél 2020-ig elérhető, és érdemes lenne kitartani emellett jelen pillanatban, és utána 3-4 év múlva esetleg áttekinteni megvizsgálni a technológia akkori állását. Ami a szuperkrediteket illeti, szerintem ezeknek lehet szerepe, hiszen ösztönöznünk kell az ágazatot, hogy a nagyon alacsony szénkibocsátású technológiákat kifejleszik. Tudom, hogy rengeteg pénzt tesznek bele, és a jövő bizonytalan. De mi tudunk támogatásokat adni, vagy akár szabályozói eszközökkel tudjuk ki erőltetni ezeket a fejlesztéseket. De nagyon fontos, hogy a, amit Ulmer úr így előzetesen jelzett a jelentésében, de tudom, hogy nyitott a tárgyalásokra, egy kicsit túlságosan messzire megy. Nagyon nehéz ezt a kibocsátási célos számháborút stabil alapokra helyezni, ezért érdemes néhány év múlva felülvizsgálni a célokat. De az, amit mondtak a kollégák is, hogy a vezetési szokásokat nem megfelelően tükrözik a vizsgálati eljárások. Vannak bizonyos szabályok a célok elérésére, az ágazat igyekszik ezeknek megfelelni, és játszák a szabályok szerint a játékot. De amikor ez a játék arról szól, hogy például az járműnek a formáját a lehető legáravonalasabbá teszik, és például a teszten leszerelik az antennákat, és valamilyen trükkös megoldásokat követnek el a kerekeken is, hogy az autónak a teljesítménye javuljon, legalábbis a teszten, még egy komputeres segítség nélkül is, tehát um, egy csomó mindenféle trükköt alkalmaznak. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy itt csalásról van szó, és nem kapjuk meg a valós számokat. De most persze függetlenül attól, hogy jelentős változás jelente vagy nem, a vizsgálati eljárásokat változtatjuk, áttekintjük. Néhány év múlva szeretném, hogyha az Európai Bizottság átvizsgálná azt, hogy hogyan hajtják végre a vizsgálati eljárásokat. És szerintem nagyon fontos lenne, hogyha tudnánk definiálni az, mégpedig a lehető legszigorúbb módon az alkalmazandó eljárásokat. Majd megnézzük, hogy milyen módosítókat nyújtanak be a de hogyha nem tudjuk a valós vezetési körülményeket tükröző vizsgálati eljárást kidolgozni, és ezt szigorúan körüljárni, akkor az egész jogszabály hitelességét ássuk alá azzal, hogy lehetőséget adunk a csalásra. Köszönöm, Davis úr. Az autók tesztelése nagyon nehéznek tűnik, látom. Harms asszony következik. Um... Köszönöm szépen. Nagyon izgalmas, hogy Davis úr arra emlékeztet minket, hogy az irányelvet ugye itt évekkel ezelőtt, amikor elfogadtuk, akkor az autóipar mindig úgy érvelt, hogy amit a hatékonyság növelés érdekében teszünk és a klímáért, a személygépkocsik kapcsán, az túl drága állítólag, és technikailag nem is megvalósítható. Örülök, hogy ön most ezt korrigálja, igenis megvalósítható volt, és nem volt túl drága sem, és ezt a tanulságot ö, már az irányelv elfogadás után néhány hónappal ö, le lehetett vonni az európai autópiacokon. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a következő fordulójában a klíma változási széndiokszid csökkentési tárgyalásoknak az európai parlament ellenállóbb lesz-e az ilyen érvekkel szemben, amelyeket annak idején az autóipar meg akart velünk etetni. Ö, ö, nekünk szerintem továbbra is azt kell csinálnunk, amit eddig, képviselnünk kell azokat a dolgokat, amiket képviselünk, a fogyasztók védelmét, a nem hatékony gépjárművektől való védelmét, az importfüggőség csökkentésének a, az ösztönzése, az olajtól főleg való ö, függőség csökkentésének ösztönzése, a klímaváltozás elleni küzdelem hamarosan ö, kiderül majd, hogy a mobilitás területén óriási mulasztásaink vannak, és többiet nem szabad elkövetnünk, és meggyőződésem az is, hogy a politika és az ipar csatái és a fogyasztók csatái során a, a termékek jövő képessége lesz majd a fő kérdés, hogy az európai autóipar mennyire jövőképes gépjárműveket tud előállítani, olyan értelemben is, hogy mit tud majd eladni Szerintem kizárólag a klímabarát hatékony gépjárműveknek van jövője, és minél hamarabb jártunk ilyeneket, annál jobb az iparnak is. Jelenleg a nyitott kérdés az, hogy az átlagos határérték a széndiokszid csökkentésben 2020-ig az régi irányelv szerint megmaradjon-e. Amennyire én látom, ezt senki komolyan nem kérdőjelezi meg, ezt a 109 g per kilométer es határértéket a bizottság ezt tűzte ki legalábbis szélú. Ulman úr jelentése kapcsán azonban van egy kicsit olyan érzésem, hogy még ha ezt a célt nem is kérdőjelezi meg direkt módon, de túlzottan felpuhítja a szuperhitelek feltételrendszerét. Ha Ulmer úr javaslatai megvalósulnak, akkor a 95 grammos átlagos cél elérése nem lesz elev, nem lesz reális. Ulmer úr ugyanis azt javasolja, hogy sokkal több autónak, autógyártónak legyen lehetősége a szuperhitelhez való hozzájutáshoz, mint jelenleg. Ez szerintem egyszerűen szemtelenség. Azt mondja, hogy ezeket, ezekkel a hitelekkel lehessen kereskedni. Ez azt jelenteni, hogy a 2020-as célokat legalább 4-5 évvel hátráltatjuk, és ez egyértelműen ellentmond annak, amit ugyancsak vitatunk, hogy a 2025-ös évig ugye fogalmazódjanak-e meg most kötelező célok. Én nekem az a véleményem, hogy a Davis úr által talán túlzottan ambiciózus célok, ugye ez a 70 grammos cél, eh, ez mindenképpen vita alap. 2025-re eh, akár 60 grammot is ki lehetne tűzni. Ez egy hosszú távú cél. Erről azért kell már most beszélni, mert az előző időszak tanulsága az volt, hogy a tervezés kötelező érvényűsége, a politikai szabályozás kötelező érvényűsége egyértelműen pozitív ösztönzőként hat a gyártókra. Ami a tesztciklust illeti. A tesztciklussal ö, azt kéne elérni, ugyanazt, ami az irányelv többi részének is a célja, hogy hatékonyabb autók szülessenek, és közelebb kerüljenek a megadott adatok a valósághoz, vagyis a fogyasztókhoz. Van bőven több olyan technológiai lehetőség, amelyel ezt meg lehetne oldani. Ezt nem kell halogatni, ezeknek a bevezetését nem kell erről sokat beszélni, a fogyasztókat olyan adatokkal kell ellátni, amelyek megbízhatóak, és ezek csak akkor lesznek megbízhatóak, hogyha a tesztciklus már ezzel az irányelvvel együtt az új tesztciklus megszületik és hatályba lép. Elnök, köszönjük Harms asszony, Martin Kerenennek adok szót. Köszönöm, elnök úr. Izgalmas ez a vita, és egy kicsit dejavű érzésem van. Megéltem már ugyanezekkel a kollégákkal hasonló vitákat. Köszönöm Thomas Ulmernek kiválóan megírt jelentését. Üdvözlöm azt a döntését, hogy ragaszkodott az eredeti bizottsági javaslathoz benne. A célok a 119 g, 95 g 2020-tól, ambiciózus célok, amelyeket az ipar is elismer, mint relatíve megvalósíthatókat. Azért el szeretném mondani, hogy ezek átlag célok. E, és egy hatalmas spektrumra kell levetíteni ezeket az átlagokat. E, ugye próbáljuk kényszeríteni a gyártókat arra, hogy ezt az átlagot elérjék, de a fogyasztókat nem tudjuk kényszeríteni arra, hogy megvegyék ezeket a nagyon korszerű, de nagyon drága technológiákat tartalmazó gépjárműveket. Tehát a piacokon ugye inkább a magas üzemanyag ár az, ami a vevőket a korszerű autók felé hajtja, de bizonyos ár fölé nem tudnak menni. Tehát azt is meg kell nézni, hogy ha a gyártók tehát a gyártók mindesztenek többet a nagyon benzinfalú óriás járművek gyártásával, vagy az eladhatatlan, bár hiperkorszerű autók gyártásával. Tehát a kettő dolog között egyfajta feszültség húzódik. Az európai autóiparnak mindenképpen jó ez a kihívás, de sokan vesztesei is ennek. Ha tovább szorítjuk ezeket a határértékeket, akkor a gazdasági válság hátterében egyeseket kikényszerítenénk a piacról. Tehát a 2020-as célokat nem szabad tovább felsrófolni. Azt mondtuk, hogy ezek a hosszú távú tervezési biztonságot szolgálják ezek a célok, éppen ezért nem szabad menet közben megváltoztatni a szabályokat és a határértékeket engedjenek meg még néhány szót a kivételekről. Üdvözöljük az előadó azon javaslatát, hogy a bizottság derogációját duplázza meg a kisgyártók vonatkozásában, azok vonatkozásában, akik 3000-nél kevesebb gépjárművel gyártanak egy évben. Nagyon sok ilyen gyártó van Európában, akik az akik által gyártott gépjárművek mennyiségileg nem hatnak igazán a piacra, ugyanakkor fennmaradásuk közös érték, felelősségünk, és ezt vállalni kell. A NIS derogációval kapcsolatban a bizottsági javaslatra vonatkozóan az előadó azt mondja, hogy ezt hosszabbítsuk meg 2020-ig, ezáltal több rugalmasság jönne létre, a delegáció alkalmazását mindenképpen ö, rugalmasabban kell megvalósítani, hogy a bizottság a különböző gyártótípusokra jobban ö, személyére szabott megoldásokat tudjon adni. Ami a tesziklust illeti, egy kicsit aggaszt az a javaslat, hogy új ö, normákra alapuló új teszteljárás ö, kerüljön bevezetésre minél hamarabb. Legyünk körüntekintőek megint, ne változtassuk meg a játékszabályokat a félidőben. Mert eh, a tesztciklus megváltoztatása káoszt okozhat. Eh, tudjuk, hogy most is nagyon különböző eredményeket lehet generálni a járművek kapcsán különböző eljárásokkal. Nem kéne megbolygatni ezt a mélykaptárt, majd ha ennek a szakasznak, időszaknak a végére értünk, akkor tartom észszerűnek a tesziklus az új tesziklus bevezetését. Ugyanezt gondolom a felülvizsgálati záradékra 2017-2020 között legyenek szoros céljaink, de legyen megfelelő a hatás elemzés is, amelyel mérjük ezek megvalósulását. A következő évekre vonatkozóan az európai gyártóknak nagyon oda kell figyelniük a piac globális alakulására, tehát legyünk körültekintőek, ne tegyük lehetetlenné az európai autóipar helyzetét, megfelelő ö, hatástanulmányok elvégzéséhez legyen kötött minden új technológiai határérték és eljárás bevezetése. Köszönöm. Uh, Mr. Rossi will... Köszönöm, Kálnán úr. Rossi úr lesz az utolsó jelentéstevő, aki hozzászól. Köszönöm szépen, elnök úr. Osztom Kellenen kollégának az álláspontját. Pirilló kollégánk is érdekes dolgokat mondott. Azt mondta, hogy válságban van ez az iparág. Erre oda kell figyelnünk, és meg kell állapodnunk egy olyan szövegben, amely hát úgy tűnik, hogy azokat a borzasztó nagy elvárásokat, amelyeket támasztunk az iparág iránt, nem nagyon csökkenti. A különböző álláspontokat valahogy össze kell egyeztetnünk. Úgy tűnik, hogy az angol irányba nem működik a tolmácsolás, mondja az elnök. Most már igen? Folytathatjuk? Remek. Parancsoljon. Nos, tehát a jelentéstevő szeretné figyelmembe venni azt, hogy a különböző álláspontokat össze kell egyeztetni, de ezzel sem tudta nagyon javítani azt a kellemetlen helyzetet, amiben kerülnek az autógyártók. Az 500-ról 1000 darabig való kiterjesztés a kisgyártók esetében szerintem nem elégséges. A kicsi gyártóknak is rentábilisnak kell tudni lenni, hiszen éppen ők azok, akik nagyon gyakran többet tudnak beruházni az innovációba, miközben a nagy autógyártók, akik több százezer embert alkalmaznak, és egy más stílusú gyártást gyakorolnak, klasszikus haszonjárműveket állítanak elő, nagyon alacsony profit marzsal, ők kevésbé tudnak arra koncentrálni, hogy innovatívak legyenek, és inkább összecsomagolnak és áttelepítik a gyártást Európán kívülre. Igaz, hogy a nagyvállalatok, például gondolhatok Fiat, a Fiatra, fel kellett, hogy vizsgálja az összes kollektív megállapodást a dolgozóival. Ugyanakkor látjuk azt, hogy hogyan változnak az a gépjárművek árai, és azt is látjuk, hogy a, hogyan kell hozzájárulni a járműgyártóknak a széndiokszid kibocsátáshoz. Ez nagyon gyakran a dolgozókon csapódik le, az a megtakarítás, amit a gyártók kénytelenek megtenni annak érdekében, hogy innovatívak és közben versenyképes áruak maradjanak a termékeik. Tehát a dolgozók kárára is dolgozunk akkor, amikor ilyen célokat tűzünk ki, és az ő fizetésük csökken, egyre többet sztrájkolnak, és ez egyre nagyobb kiadást jelent a gyártóknak. Tehát szeretném, hogyha felülvizsgálnánk bizonyos számoknak a csökkentését, és egyszerűbben és hatékonyabban tudnánk alkalmazni a szuperkreditek rendszerét is. De fel tudok sorakozni a jelentéstevő mellé is bizonyos véleményei tekintetében, például a határidők tekintetében nagyon szigorúnak tartom őt, Úgyhogy lehet, hogy a jövőben nagyon nehéz helyzetben fogjuk az autóipar ágazat helyzetét megvitatni. Azok, akik a beszállítók és akik a, a, az autó gumikat vagy az ülések bőrét gyártják, azok is érintettek lesznek. Pedig őnekik semmi közük nincs a széndiokszid kibocsátáshoz. Tehát több ezer, sok-sok tízezer emberről van szó Európában, akiknek a munkája mind hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon egy, ár, egy gépjármű végső ára. Ezeket az embereket nem szabad nyomorba taszítanunk rendkívül alacsony fizetésekkel. Azt kérem a jelentéstevőtől, hogyha lehetséges, akkor emlékeztesen arra, hogy az, hogyha mondjuk az elektromos autókat favorizáljuk, ami nagyon kiváló dolog a városokban, akkor kérjük meg az államokat arra is, hogy a megfelelő töltőállomásokat biztosítsanak a városokban. Hiszen, hogyha ezeket nem lehet újra tölteni, akkor nyilván nem fogják használni az emberek. Köszönöm, Rossi úr, mondja az elnök. Rengeteg ember kért szót 11 fő a következő körben, és nagyon kevés időnk van, úgyhogy azt javaslom, hogy mindenki két percet kapjon. Mr. Lyon, Mrs. Lepage, Mr. Parnio, Mr. Kramer, Mr. Lise, Mrs. Westlund, Mr. Schlitter, Mrs. McGavin, Mr. Florence and Mr. Saber. Um, ők szerepelnek tehát a felszólalók listáin, és szeretném véglegesíteni ezt a listát. Grosztet asszony szó két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy kollégánk Tomás Ulmer jelentése nagyon jó irányba halad. A 2015-ös célokat tűzi ki 2020 helyett, tehát korábbra hozza a határidőt. Két javítást lehetne azonban még elérni ebben a jelentésben. Az egyik a szuperkrediteket érinti, a másik pedig a 2020-as célkitűzéseket. Először a szuperkreditekről ösztönzőzni szeretné az autógyártókat kollégánk annak érdekében, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentő technológiákat kifejleszik és alkalmazzák. De szerintem ez egy komplex rendszer, és nem technológia semleges, mert csak bizonyos jármű kategóriákra vonatkozik. Én ezért javasoltam egy módosítót, amivel kiegyensúlyozottabbá tudnánk tenni a helyzetet. Aztán a 2020-as rendelet felülvizsgálta kapcsolatban szeretném, hogyha a kollégánk a világosabbá tenni az álláspontját. Mivel? Azt mondja, hogy a rendeletet 2020 után felül kell vizsgálni, de jelentésében azt mondja, hogy 2017. december 31-éig legkésőleg. Tehát ez azt jelenti, hogy 2017 előtt kell ezt a felülvizsgálatot elvégezni, én pedig azt hittem, hogy nem akar 2017 előtt felülvizsgálni. Hogyha azt akarjuk, hogy véglegesek legyenek a szövegek, és az első eredményeket már tudjuk majd vizsgálni, akkor várnunk kell, mert az új technológiák bevezetése és az ezekkel felszerelt autók piacra bocsátása lassú folyamat. Ezzel ponttal is kapcsolatban szeretnék módosítót benyújtani. Szeretném, hogyha e két tekintetben módosítani tudnánk a szöveget. Elnök, köszönöm szépen, Grosztet asszony, Láng úr következik. Ja, ich glaube, wir sollten... Köszönöm. Úgy gondolom, hogy itt egy félreértést tisztáznunk kellene, ugyanis amit itt teszünk, annak nem az a célja, hogy megbüntessük az autóipart, vagy éppenséggel hátrányos helyzetbe hozzuk, pont hogy fordítva van a dolog, azt kíséreljük meg, hogy az európai járműipart felrepítsük, felkatapultáljuk a versenyképességi lista élére hiszen nem ők az egyetlenek, akik gyártanak gépelműveket Dél-Koreában, Japánban, többé-kevésbé Kínában is folyik ajtógyártás, és lássuk meg, hogy hogyan áll helyt eh, majd a legjobb termék a világszintű versenyben az elkövetkezendő években. Az elmúlt tíz év tapasztalata azt mutatja, hogy az ambiciózus jogszabályalkotás csak segítette a járműipart, és nem hátrányos helyzetbe hozta, hát még nem büntette. Néhány kollégait úgy tesz, mintha megkívánnánk büntetni az ipar, de hát szó sincsen erről. Amikor 2008-ban meghatároztuk a határértékeket, és akkor ez többször elhangzott, akkor ugyanezek voltak a kifogások, ugyanezek voltak a ellenvetések. A valóság ugyanakkor megmutatta, hogy az autóipar sokkal jobb, eh, helyzetben van, mint azt mi annak idején gondoltuk és megfogalmaztuk előírásokban, és az elkövetkezendő években is javulni fog a helyzete, hiszen most eh, az átütő innovatív technológiák korát éljük, és, a, és olyan autókkal közlekedünk most jelenleg, amelyeknek a meghajtási technikáját, a benzines motorhajtást, a száz évvel ezelőtt találták ki, több mint száz évvel ezelőtt. Ma viszont olyan találmányok vannak, olyan újkori találmányok, amelyek az elkövetkezendő évtizedeket kell, hogy meghatározzák majd. Úgyhogy mi törekvésünk az, hogy ezek az új technológiák megjelenjenek a piacon is, és a környezeti állapot javuljon, ugyanakkor a járműiparnak a léte is biztosítva legyen. Itt például az üzemanyagcella, az elektromos hajtás, a hibrid meghajtási technológia. Úgyhogy én mindenképpen azt támogatnám, hogy egy ambiciózus célt tűzünk ki a következő időszakra. 2025-re tehát szükségünk van egy megfelelő célra. Az ipar tudja, hogy ez be fog következtetni, sőt, részben már várja is, hogy megszülessen ez a célkitűzés. Ami pedig az ösztönző rendszereket, a szuperkrediteket illeti, elvben támogatom ezeket, de nem szabad, hogy ezek aláássák a célokat. Úgyhogy úgy gondolom, Ulmer kolléga javaslata túl messze megy egyszerűen vizenyössé teszi, fellazítja a kitűzött 2020-as célokat. Köszönöm, Illainen. Úr, Löpás asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Javaslatom összefügg az, amit Jólájnen kolléga mondott. Nagyon fontos az, hogy a gazdasági fejlesztést az autóiparban fenntarthatóvá tegyük, és ugyanakkor elérjük az széndiokszid kibocsátás és más üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentését. Ezért elengedhetetlen, hogy ambiciózus céljaink legyenek, amelyek azonban reálisak. Ezzel azt akarom mondani, hogy olyan szorzókra van szükség, amelyek reagálnak a vállalatok közötti versenyhelyzetre, és e tekintetben én inkább a bizottság javaslatához állnék közel. De fenntartanám azt, hogy ambiciózusak legyenek a céljaik, és hogy határozzuk meg mostantól kezdve azt is, hogy mi lesz 2020 után. Tehát ugyanaz, mint amit tegnap mondtam, az ipar számára nagyon fontos, hogy hosszú távú ö, céljaik lehessenek, tehát 2014 és 2017 között legkésőbb ki kell dolgozni azt, hogy mi legyen 2020 után. De nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen nem szeretnénk azt, hogy versenytorzulás jöjjön létre, vagy olyan eredmény, ami céljainkkal ellentétes. Átláthatóságra van szükség, ez azt jelenti, hogy a lehető legpontosabb adatokra van szükség, nem a 2006-os adatok, hanem a 2009-esek alapján kell számolnunk. Felül kell vizsgálnunk a teszteket azért, hogy a realitást legjobban tükrözik, hogy a vásárlókat és a felhasználókat a leghatékonyabban tudjuk tárgyékoztatni, illetve nekünk is hatékony alapunk legyen, amiről dolgozni tudunk. Köszönöm, most pedig Párnyó úr kap két percben szólt. Kedves elnök úr, mivel fontos, hogy ennek a javaslatnak, a rendelettervezetnek a e, keretében e, megfontoljuk a dolgokat, ráirányítsam a figyelmet, hogy ne legyen valóban büntetés az, amit mi itt csinálunk az autóipar számára. A globális kihívások nem engedik ezt meg. Nem csak, hogy védenünk kell az autóipart, hogy hatékonyabban a klímaváltozás ellen fellépni jobb technológiákkal, szindioxid csökkentéssel, hanem megoldásokat kell találnunk a jövő számára a tiszta autó tekintetében. Ezért fontos, hogy ez a rendelet az igazságosság, az egyenlőség elvén alapuljon, a gyártók közötti egyenlőség elvén 2020 után is. Első megjegyzésem az, hogy ha azt akarjuk, hogy 2020-ra a gyártók közötti modalitások, technológiák igazságos módon osszanak, oszoljanak el, akkor azt is kell akarnunk, hogy az erőfeszítések is igazságosak, arányosak legyenek, és az autógyártók számára hozzáférhetők legyenek 2009 és 2010 hat után az elszükséges innovációk. A széndiokszid csökkentés kapcsán a gyártóknak lehetővé kell tenni azt, hogy ha esetleg 2014-ben vagy 17-ben revízióra kerül sor, akkor ezekhez az értékekhez is tudjanak alkalmazkodni. Én nem vagyok híve a szuperhitelek kiterjesztésének, ahogy az előadó azt javasolja, mert ezáltal a meglévő mechanizmusok felvizeződnének, és nem érnénk el azokat a célokat, amelyeket 2020-ra tervezünk. Köszönöm. Hol Kámel kap a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy Ulmer kolléga nagyon jó javaslat talált elő, ami alapot jelent a további munkához. Nem akarok kitérni azokra az érvekre, amiket már ő elmondott, vagy más kollégák elmondtak, csak azt szeretném elmondani, ami alapvetően igaz az általam kezelt témával kapcsolatban, tehát a könnyű haszongépjárművekkel kapcsolatban. Nincsen automatikus összefüggés a piaci siker és a széndiokszid kibocsátás szintje között. Úgyhogy azt mondanak, hogy itt most segítjük az ipart, hogy ha ambiciózus célokat eh, tűzünk ki, úgy gondolom sok esetben pont az ellentétest érjük el az európai iparnak a szén eh, dioxid bajnokai, széndiokszid kibocsátásban bajnokai vannak a legnagyobb bajban a piacon jelenleg. Úgyhogy nem, eh, itt a, nem a prémium autókkal van a probléma. Olyan célkitűzéseket tűztünk ki, amelyek most már részben a megvalósíthatóság határán súlyolják. Úgyhogy lássuk meg, hogy mi történik 2020 után. Jó nem igazad van, a belső égésű motort már több mint száz éve találták fel, de az is igaz, hogy ez megállja a helyét az elmúlt, a villanymotorok esetében. És az elmúlt száz évben az elektromotorok területén megpróbáltak előrelépést elérni, ez mind kudarcba ment, műszaki okból, vagy gazdasági okokból. Úgyhogy nem igazán látom, hogy nagy technológiai váltás előtt állnánk, talán be fog ez következni, de nem biztos, hogy ez a villanymotor lesz, hanem talán a gázmeghajtás, vagy valamilyen teljesen más technológia. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most nagyon óvatosaknak kell lennünk azzal, amit a 2020-as időszak utánra elképzelünk, vagy tervezünk. Minden, amit ma itt ebben a szakbizottságban bele tudunk írni a jelentésbe, azok politikai szólamok, hatástanulmány nem készült velük kapcsolatban. Itt persze dobálózhatunk számok a 60-70, minél ambiciózusabb, annál jobb, mondják egyesek, de teljesen átláthatatlan, hogy azok a célok, amelyek a ma ismeretes technológiák által elérhetőek, azok, azok mik. Úgyhogy arról beszéljünk minden vita során, hogy minden egyes széndioksziddal kapcsolatos jogszabályalkotás eh, az, az nem feltétlen egy az egyben vehető át a globális autóipar által tehát ma már látjuk, hogy mi a világ szinten, Koreában, e, Egyesült Államok, Kaliforniában az ezzel kapcsolatos jogszabályalkotás. Nézzük meg ezeket, hasonlítsuk össze, és egyre e, egyre szűkebbé válik a határ, ugye itt az ösztönzés, a büntetés között, úgy gondolom nem szabad ezt a, határ át, ezt a határt átlépnünk, hogyha a céljainkat kitűzzük. Úgyhogy amit Ulmer kolléga javasolt, javasolt, az szerintem a helyes megközelítés mód összességében. Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök úr, én is köszönöm a munkát Thomas Ulmernek. Úgy gondolom egy jó alap a további munkához, nagyon sok olyan pont van benne, amit támogatnunk kell. Én nagyon azt mondanám, hogy a szuperkrediteket ismerjük el az innováció támogatójaként, de azért vannak fenntartásaim, hogy felszabad-e adnunk a céljainkat úgy gondolom, hogy itt nem feltétlen célokat, hanem bizonyos módozatokat, eljárásmódokat kell meghatározni. Két pont számomra nagyon fontos. Az egyik a tesztciklusoknak a kérdése. Tegnap nagyon heves vita volt a lóhussal kapcsolatban. A jelenlegi gépjárművekkel kapcsolatos tesztciklus olyan, mintha a lazanyába lóhús helyett, bocsánat, marhahús helyett lóhust kevernénk. És az EU ezt még pozitív szankciókkal is látja el. Van egy Európai Unió által bevizsgált és nemzetközi szinten is bebiztosított tesztciklusunk, ami nem mutatja meg azt, amit várunk tőle. Aki autót vezet, az tudja, hogy a megadott gyári értékek vagy tesztértékek soha nem stimmelnek, nem érhetőek el, akármilyen óvatosan vagy finom lábbal vezetünk. Úgyhogy jó lenne, hogyha jó lenne, hogyha nem hazudoznánk magunknak, a tesztciklust most már át kell dolgozni sürgősen, dühítő, hogy ezen vitatkozunk évek óta, és nincsen előrelépés. Jó lenne, hogyha itt egy európai jelzést küldenünk, hogyha 15 év alatt a nemzetközi szinten nem érkezik előrelépés a, a, a dolgban, ami a hosszú távú célokat illeti. Én úgy gondolom, hogy már ma bele kéne venni a javaslatba. Nem túl ambiciózus célokat, de mindenképpen hosszú távúakat, és aztán később aztán lehetne egy felülvizsgálat, hogy a 95 g betartható-e, de nem akarom azt átélni, amit már többször is át kellett, hogy éljünk. Volt ugye egy önkéntes megállapodás évekkel ezelőtt, azt nem tartották be, akkor mi azt mondtuk, hogy mi csak azt szeretnénk, ami benne van a megállapodásban, most aztán túl késő van, most, nem, most e-, ehhez kell alkalmazkodnunk, és jó lenne, hogyha ez nem ismétlődne meg, hogyha, tehát hogyha csak az irányt adjuk meg, akkor öt év múlva majd látjuk, hogy túl késő már, és megint öt évet várakoznunk kell. Tehát jó lenne, hogyha a hosszú távú célokat beleírnánk a javaslatba, ezek legyenek realisztikusak, de azért adják meg a követendő irányt. Veszlund asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha a technológiák belemegyünk, akkor nagyon szakmaivá válik a vita. De szükség van egy bizonyos szintű megértésre, mert a széndiokszid kibocsátást legnagyobb bűnöse a közlekedési ágazat, és muszáj ezzel foglalkozni. Nem lehet úgy ö, tovább lépnünk a jövőbe, ahogy amilyen irányba most tartunk. A 95 grammos döntés szerintem a legizgalmasabb, legjobb döntés volt, amit hozhatott az EU, és az autóipar ugyan nem tökéletesen és egyből veszi azt át, de fontos ösztönző ez. És hosszú távon is szükség van ösztönzőkre. Értem én azokat az érveléseket, hogy a tesziklus ezeket ne változtassuk meg menet közben, de a hosszú távú célokat csak megbízható tesziklussal érdemes tesztelni. Nincs értelme annak, hogy azért ne tűzünk ki hosszú távú célokat, mert nem elég jó a tesztciklus, hanem legyen új, jó tesztciklus, és legyenek hosszú távú célok. A hosszú távú cél nagyon fontos a gyártóknak is, de a fogyasztóknak nem kevésbé, akik megpróbálnának egyre környezetbarátabb módon élni. A kis gyártók kivétele, derogációja szerintem is támogatandó, Ha valaki sportautót akar venni vagy gyűjteni, még mindig nem fizeti meg annak az árát a kibocsátások szintjén, az externáliakkal. Karl Schlüternek adok szót. Köszönöm. Csak ugyanazt tudom mondani, mint tegnap is az LCV-kkel kapcsolatban, a könnyű tehergépjárművekkel kapcsolatban. Ha ha azt akarjuk, hogy az európai autóipar versenyképes legyen, és a piacok Indiában és Kínában vannak, akkor olyan autókat kell gyártani, amelyek olcsóak a használat során. A 2015-ös célt már 2011-ben elértük szinte, egy-két gram hiány. Tehát a jó eljárás továbbra is az, hogy szigorú, komoly célokat tűzünk ki, mert ha az európai autóipar nem alkalmazkodik, akkor megcsinálják ezeket az autókat majd máshol. Franciaország, Olaszország már 130 g alá mentek. Tehát a 95-ös, 95 g-os szél már most látszik, hogy túl gyenge, szerintem, és sokak szerint a 60 g-os szél is elérhető még elektromos motor nélkül is. Miért kell ide szuperhitel? Azért, hogy a normákat felhigítsuk? A technológiai fejlesztésnek normákra van szükség, nem pénzekre, hitelekre. Ha valaki az innovációt akarja ösztönözni, akkor normákkal kell megfogni azt, és nem hitelekkel. Teljesen fölöslegesek és haszontalanok. A lóhús kapcsán Miért engednénk meg egy olyan tesziklust, amelyről tudjuk, hogy ö, hamis, 25%-kal alacsonyabb fogyasztást adnak meg az autóknál, mint amennyi ténylegesen fogyasztanak. Ezt mindenki tudja, vesztelen a király, és mégis fel akarjuk tartani, fel akarjuk tartani ezt a csalást, ezt a hamis rendszert. Igenis, kérem a bizottságtól, hogy minél hamarabb vezesse be az új tesziklust. Csak ez az elképzelhető út. Köszönjük, Linda Evennek adok szót. Rövid leszek, elnök úr. 2020 után is kellenek célok. Az ipar állandóan nyíg, hogy nincs ideje a célok tervezésére. Ne maradjunk el ezzel, mondjuk meg előre, hogy mi a cél, Hát egyébként a cégek tudják, hogy milyen technológiákkal mit lehet elérni, és azt is tudják, hogy el lehet ezeket érni. Péter Lizével is egyetértek, Dr. kollégával, nem ismétlem meg őket. A, a teszt ciklus kapcsán gondolkodjunk már egy kicsit a fogyasztó szemével. Én is akartam nemrég egy új autót venni. Megpróbáltam összevetni az autók széndiokszid kibocsátás. Gyakorlatilag összevethetetlenek a fogyasztó ö, agyon bombázzák ugyan adatokkal, de ezek az adatok nem ugyanarra az eljárásra alapulnak, és maga az eladó is elismeri, hogy 10-20-30 százalékkal az autó többet fog kibocsátani és többet fog fogyasztani. Ha nem bízhatunk az adatokban, akkor miért kéne ezt megtámogatni prémiumokkal, ezt a rendszert? A, az elektro ö, autók például az Egyesült Királyságban sokkal drágábbak, mint az európai kontinensen. Ezeket a dolgokat kéne egységesíteni, és itt ö, nem szabad ezt már tovább kitolni a jövőbe. Most kell lépni. Karl-Heinz Florenz. Köszönöm szépen. Én is köszönetet mondok Thomas Ulmárnak, különösen azért, hogy Kelehen és Rossi urak javaslataival nem foglalkozott, akik itt mindenféle szép történetekkel álltak elő. Úgy gondolom, hogy ez egy jó jelentés, megfelelő irányba halad. A 95 grammos álmot pedig szeretném még egyszer itt tisztázni. Kelehen Kelehen úrnak nagyon szomorúak az emlékei ezzel kapcsolatban, már annak idején nem e, ért el a 95 e, grammot, aztán sajnos a közvetítői egyeztetési eljárásnak az lett a végeredménye, hogy ez nem le- lehetséges, hiszen bizonyos országok, bizonyos e, szektorok ezt nem akarták támogatni. Aki aki itt kimélni akarja az európai autóipart, az úgy gondolom, hogy veszélybe sodorja nekünk, jó lenne szerint is, és szerintem is. Egy globális versenyben kell helytállniunk, és azok az autógyárak, amelyek mindenképpen fittek erre, azok fognak nyerni. Az idő miatt, csak röviden, én a szuperkrediteknek nagyon is támogatója voltam, mert hogy ezzel mert ez mindenképpen jó. Igaz, tartok tőle, hogy ezzel lehet azért csalni is, úgyhogy én azt javaslom, hogy egy két grammos határt szabjunk itt meg, tehát generáljatok annyi szuperkreditet, amennyit gondoltok, de ezt a két gram fölötti mértékben már nem szabad majd felhasználni. Úgyhogy itt talán még lenne értelme ennek a szuperkreditnek nyilván ezt a járműgyártóknak a szövetsége sem feltétlen veti el. Aztán beszélhetünk arról, hogy két-három gramról beszélünk. Ami a hosszú távú célokat illeti, ezzel is egyetértek, de nem szabad, hogy ezek az esetleges adatok, mint például a 95 gram, ezekben legyenek betonozva. Legyen itt azért egy megfelelő átjáró rugalmasság, és lássuk meg, hogy hova jutunk el. A végén ugyanis nagyon sok járműipari vállalat adott esetben támogatni fogja a szigorúbb értékek is, például fiát és mások már ma is képesek elérni eh, a 95 grammos célt, úgyhogy úgy gondolom, hogy a tesztciklussal kapcsolatban eh, sem kell többet mondanom, hogyha a tesztciklust önök mindannyian védik, azt, eh, ami jelenleg van, akkor magyarázzák meg a saját gyermekeiknek, hogy, hogy ez micsoda. Meg fogják a gyerekek kérdezni, hogy micsoda butasággal foglalkoztak ti itt. Köszönöm, Florenc úr, az utolsó pár mondatra extra időt kapott. Szébor úr kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a klímavédelem mindenképpen gazdaságos keretek között kell, hogy történjen, másodszorban pedig úgy gondolom, hogy az autóiparunk nemzetközi versenybe kell, hogy helyt álljon. Fontos, hogy szem előtt tartsuk, hogy a, pusztán a logika alapján, a technika, technológia alapján sokkal több lehetséges ma, mint amit elhatározunk úgy gondolom, hogy a jelenleg alkalmazott technológiák részben már száz évnél idősebbek, úgyhogy egész egyszerűen nézzük meg, hogy mi a valóság. Az a fontos, hogy ne állítsuk azt, hogy itt most egy hatalmas technológiai ugrást fogunk elérni ezek az előírásokkal. Egyszerűen föl kell mutatnunk az utat, hogy milyen irányba haladjunk. Mondjuk meg most, hogy üzemanyag takarékosságot akarunk, vagy, vagy széndiokszid kibocsátás csökkentést, vagy halkautót mindent összehozni és együtt megvalósítani nehéz együtt, hiszen a célok gyakorlatilag kioltják egymást. Úgyhogy mindenképpen tisztázzuk, hogy mi az, amit eddig elértünk, és mi az, amit hosszú távú célként elkívánunk én a jövőben, és a központi pont szerintem mindenképpen az az, hogy technológia semlegesnek kell lenni a dolognak, tehát a cégeknek legyen lehetősége arra, hogy a technológiai szempontból legérdekesebb megoldásokat valósítsák meg, úgyhogy a szuperkrediteknek a ötlete, rendszere mindenképpen egy értelmes dolog. Meg kell néznünk, hogy a tesztciklusok és, a, és ugye a, az értékek, a, fogyaszt, a gyártási értékek, a gyártói értékek, ezek úgy működnek, mint egy közlekedő edény. Úgyhogy az a fontos, hogy a járműiparnak előírjunk bizonyos dolgokat. Egy dolgot ne felejtsünk el, nem igaz, hogy minden költség semlegesen működik. Ez nem igaz. A végén úgyis mindig mindent a fogyasztónak kell megfigyelnie, úgyhogy gondoljuk el, hogyha szigorítunk az előírásokon, Európában egyszerűen e, drágítjuk ezzel a fogyasztó számára az autót. Úgyhogy ez igazán a kihívás számunkra, mindannyiunk számára, hogy megtaláljuk az arany középutat. Nyilvánvalóan gondolni kell a védelemre, az innovációra, de nyilvánvalóan a költségek oldalás sem szabad szabad elfelejtenünk, ugyanis nem engedhetjük meg, hogy az európai fogyasztó sokkal többet kell, hogy figyessen majd a jövőben az autóért, még más fogyasztók, úgyhogy ezt nem szabad, hogy szem előtt tévesszük. Thank you, Mr. Saber. Köszönöm, Széber úr. Az utolsó felszólaló két percben Okony asszony. Köszönöm, elnök úr. Én vagyok az utolsó, tehát már nagyon sok minden elhangzott, nem is akarok mindent elismételni, a hosszú távú célokkal kapcsolatban például, vagy a tesztrendszerrel kapcsolatban már minden elhangzott. Umer úr jelentése lehetővé teszi azt, hogy jó egyensúlyt találjunk a környezetvédelem, illetve az iparvédelme között. Csak annyira szeretnék emlékeztetni, hogy az ipar, az autóipar nagyon komoly globális versenyben vesz részt, ennek nagyon komoly következményei vannak. Ezért felelős jogszabályalkotásra van szükség. Ahogy Zéber úr mondta, olyan normák léteznek ma, amelyek az autóipart éppenséggel megakadályozzák abban, hogy az innováció irányába mozduljanak el, mert nincs megfelelő jogbiztonság. Ezért nagyon óvatosnak kell lennünk. Egy oldalról tehát javítani lehetne Ulmer úr jelentését, a tekintetben, hogy a környezetvédelmet és az üvegházhatású gázok csökkentését össze tudjuk egyeztetni az autóipar érdekeivel. Ne felejtsük el őket se. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Tudtam, hogy az autóiparban lóerőről beszélünk, de most a hús és az autó közötti kapcsolatokat is kezdjük felfedezni. Az Európai Bizottság kommentárját érdeklődéssel hallgatjuk meg. Owen úr, megadhatom-e önnek a szót? Köszönöm, elnök úr. A számból vette ki a szót. Én is a, a lóhúsról és a lóerőről akartam viccelődni, de már ezt ön megtette. Ulmer úrnak szeretnék az átfogó jelentésért köszönetet mondani, és Davis úrnak is örülök, hogy gratulált az európai autóiparnak, hiszen emlékezünk a néhány évvel ezelőtti önkéntes vállalásokra, amelyek eredménytelenek voltak, de most kötelező érvényű jogszabályok miatt nagyon gyorsan sikerült 135 g-ra csökkenteni a kibocsátást 2011-ig. Úgyhogy a 2000 15-ös cél előtt jóval el fogják érni a 130 g-os célt is. Ezért vannak bizonyos fenntartásaink néhány javaslattal kapcsolatban, amelyet Ulmer úr tesz a jelentésében. Különösen és elvi kérdésben a szuperkreditek tekintetében vannak fenntartásaink, hiszen sokan azt mondják, hogy tartsunk ki a 130 g-os célok mellett, vagy a 95 g-os célok mellett, és ezt ne gyengítsük de szerintem a szuperkreditek rendszere éppen ezek felhígításához vezet. A 2015-ös cél ra is hatással lesz, mert 2016 és 2017 között öm, számítgatásra fog lehetőséget adni. Illetve van ez a 4 kilométeres távolságot megtevő elektromos autók ö, kivétele, tehát ezzel a kötelező érvény és a szigorból visszaveszünk. Szerintünk 109 ö, gramra kéne csökkenteni a lehet a határt, amivel lehetővé tesszük, hogy ezt a szuperkredit cserélgetést elkezdhessék az autógyártók. De igazából az egész rendszer nem biztos, hogy annyira jó. 2000 20 és 30 között, hogyha sikerül a célokat elérni, akkor további 120 milliós széndiokszid csökkentést tudunk elérni a légkörbe jutó széndiokszid tekintetében. Sokan beszéltek a vizsgálati eljárásokról, és szerintem világosaknak kell lennünk a tesztciklussal kapcsolatban, hogyha egy új tesztciklust vezetünk be, akkor a számokat ahhoz hozzá kell igazítani, akkor lesz egy korrelációs táblázatunk, ami biztosítja azt, hogy a 95 g-os célt nem szigorítjuk tovább. Ezzel kapcsolatban nagyon világos is volt a javaslatunk értem azt, hogy a, szakbiz, hogy a bizottság a WLTP-t 2014-ben ki tudná dolgozni, be tudná fejezni, és be is tudná vezetni. Ez a fogyasztók számára nagyon jó lenne, mert ez a VLTP rendszer reprezentatívabb, mint a jelenlegi NEDC rendszer, ami már 30 évvel működik ezzel a kibocsátásra vonatkozó jelentéstételt is tudnánk javítani, és a fogyasztók számára adott gazdasági adatok is pontosabbak lennének. Szerintem a VLTP rendszert a lehető leggyorsabban be kéne vezetni, de úgy, hogy a gyártók számára ez ne járjon plusz kötelezettsége. A néhányan említették a kis volumenű gyártókra vonatkozó derogációt és tudom, hogy a javaslat már a 500 autó helyett 1000 autóról beszél. Nagyon egyetértek azzal, hogy a kis cégekre ne legyen, ne helyezzünk túl nagy terhet, de ezek nem annyira picik. És a, például a német Alpina, vagy a, az Egyesült Királyság Lotus márkáját kivesszük a rendelet alól, hogyha az ezer autós célt fogadjuk el. Gondoljuk végig, hogy ez helyese. És most a felülvizsgálatról. Mindannyian hallottuk azt, hogy mennyire fontos a biztonság. És ezért a felülvizsgálat is a lehető leggyorsabban kell, hogy megszülessen, hogy a gyártóknak a lehető legtöbb ideje legyen, a, hogy hozzá igazítsák a gyártást. Egy motor tervezésének a megváltoztatása tíz évbe telik. Tehát a lehető leggyorsabban kell a hatástanulmányt elvégezni, hogyha a 2020-as időszak utánra is szeretnénk célokat kitűzni. És az, hogy szeretnék, hogy egy olyan kommunikációnk, vagy közleményünk megszülessen, ami összefoglalja az eredményeket, hogy a lehető leghamarabb erre tudjunk alapozni, ez is jogos, ezt is értjük. Köszönöm, Awen úr, mondja az elnök, most pedig szeretném Ulmer urat jelentéstevőt felkérni arra, hogy foglalja össze a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr, engedje meg, hogy néhány dolgot röviden összefoglaljak. Látom, illetve nem látom, hogy büntetés lenne eh, a rendszernek a megváltoztatása, hanem ez mindenképpen egy ösztönzés arra, hogy az egész világon mi legyünk a vezetők a károsanyag kibocsátás csökkentése területén. Hogyha azt mondjuk, hogy legyenek eh, szuperkreditek, teljesen nyilvánvaló, hogy nem lesz akkor ezeknek a mennyisége, mint ahogy akár én jeleztem előre. Az Európai Unióban 80 12 gép, millió gépjárművel rendelkezünk, csak 12 millió gyártanak évente újat, úgyhogy úgy gondolom, hogy a szuperkrétek a jelenlegi formájukban, ahogy javasoltam, azok a teljes kibocsátásnak legfeljebb az egy ezrelékére eh, lesznek hatással, vagy az annyi lesz az ő volumenük. Ugyanakkor mindenképpen ösztönzés jelentenek az ipar számára, hiszen nem konkrétan pénzt kapnak, vagy más eh, jutatást, hanem egy ösztönzést csak, hogy adott esetben intenzívebben vagy ambíciózusabban közelítsék meg a kibocsátás csökkentésnek a projektjék. Hogyha itt hogyha 10%-kal kevesebb hogyha 10%-a több autót adnának el, akkor adott esetben a nulla lenne az egész játéknak az egyenlege, vagy az adott esetben pozitív is lenne. 120-130 grammos kibocsátással alig rendelkeznek a 12 millióból autók, ennél sokkal rosszabb kibocsátással rendelkezik a többségük. Úgyhogy amit elhatároztunk a kibocsátás kereskedelmi rendszernél, azt fenn kell tartanunk. Úgy gondolom, hogy mindenképpen be kell avatkoznunk, hogyha ez a rendszer túlságosan mélyen avatkozik bele a gazdasági folyamatokba. A tesztciklusnak a módosítását akár holnap elvégezhetjük, ez számomra nem okoz gondot. A bizottság biztosított minket arról, hogy itt mindenképpen egy, egy attrakt, attraktív tényezővel akarja ezt kiegészíteni, hogy mindenképpen a teszteket realisztikussá tegye. Mindenképpen fontos, hogy eh, tudja a fogyasztó, hogy a megvásárolt autó milyen jellemzőkkel rendelkezik. Az ipar azt mondja, hogy autónként 2000 euróval növekedtek a költségek az elmúlt évben, ezeket részben át lehet terhelni a fogyasztóra, de nem teljes mértékben. Ennek ellenére eddig jól bevált az, amit előirányoztunk mi a 2020-as utáni célokat illetően meg akarunk állapodni. Mindenképpen azt mondanám ugyanakkor, hogy a lehető legambiciózusabb cél kell kitűznünk magunk elő a világon, és mindenképpen oda kell írnunk, hogy széndiokszid ekvivalens technológiát keresünk, ugyanis ugyanis, az elek, ugyanis azt meg kell néznünk, hogy az elek, elektromos autók pillanatok használata Eh, is vezethet ahhoz, hogy növekszik a széndiokszid kibocsátás, úgyhogy mindenképpen itt e meg kell néznünk, hogy mennyire realisztikusak a kibocsátási célok. Ez volt tehát egy rövid áttekintés, nagyon várom már előre a további eszmecserét, eh, csak a Harms asszonynak a tisztességtelensége zavart. Mm, Köszönöm szépen, Ulmer úr. Ezzel lezárhatjuk az új személygépkocsikról szóló vitát módosítók előterjesztésének határideje jövő hétfő, február 25-e. Ezeket a módosítókat március 20-án vagy 21-én fogjuk itt megvitatni, és április 24-25-én szavazunk róluk a szakbizottságban. A plenárisra várhatólag idén júniusban kerül ez a téma. Tovább léphetünk a tízes napi rendi pontra, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatáról lesz szó. Akik elkívánják hagyni a termet, kérem gyorsan és csendben tegyék meg. Vilmot asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönni a bizottságnak, az elnökségnek, az árnyék előadóknak a kiváló együttműködést. El kell mondani, Kicsit zaj van itt, elnök úr, hogy valamennyien ugye a jó megállapodás hívei vagyunk, voltunk, és ez jó. Minden érintett egyetért abban, hogy a jelenlegi szabályozást sürgősen felül kell vizsgálni, ugyanis jelentősen csökkent az Európában végrehajtott klinikai vizsgálatok száma. Please leave the room silently. Az elnök kéri azokat, akik zajonganak, hogy csendben és gyorsan hagyják el a termet. 2007 és 11 között a klinikai vizsgálatok száma mintegy 25%-kal csökkent az EU-n belül. Ennek súlyos gazdasági következményei van, amellett, hogy a gyógyszerfejlesztők eh, előrelépését gátolja, lassítja. Eh, a kutatásban Európának világelsőnek kéne lennie, és a tudományos, eh, akademikus kutatást is, tehát nem csak a gyakorlatiast is támogatni kell. Európa legyen az orvosi gyógyszerészeti eljárások átláthatóságának is éllovasa, és a tudományos eredmények átláthatóságának éllovasa. Éppen ezért szeretném azt, hogy a bizottság által javasolt irányelv ö, ö, tükrében valahogy erősítsük meg a határokon átnyúló együttműködést és végrehajtást. A ritka betegségekkel például nem is lehet másképpen gazdaságosan fellépni, csak összefogásban. Ami az időtervet illeti, a bizottság ambiciózus célokat tűzött ki, tőlünk is, a szponzoroktól is gyors előrelépést vár, de tudjuk, hogy itt ez komoly költségekkel jár. Ambíciózus tehát a terv, de végrehajtható, bevált gyakorlatokra épül, és tudjuk, hogy vannak aggodalmak egyesekben, hogy ez túl gyors így, de ha a kompromisszumot kötünk, és szerintem képesek leszünk rá, akkor nagyon erős tárgyalási pozíciónk lesz a tanácssal szemben. Az EU port tálon egységes engedélyezési eljárás kéne végre bevezetni új gyógyszerek ügyében, és az úgynevezett alacsony intervenciós kísérletek, kevésbé kockázatos kísérletek rugalmasságát is javítani kéne. Túl nagy a bürokrácia, már pedig ha a beteg a fő szempont, akkor a gyors eljárásokban vagyunk érdekeltek a klinikai vizsgálatok egységes értékelését támogatom. Ugyanakkor, amikor kísérleti alanyokat toboroznak, akkor nagyon oda kell figyelni a pontos tájékoztatásra és az átláthatóságra. A fejlődő országok vonatkozásában üdvözlöm azt, hogy az EU-n kívül is létre lehet majd hozni esetleg klinikai vizsgálatokat, ugyanolyan EU jognak megfelelő normák mellett, mint amelyek nálunk érvényesülnek, de azért nemzetközi etikai iránymutatásokat figyelembe kell majd venni. A, a, az ellenőrzéseknek a, ugyancsak a betegek érdekeit kell szem előtt tartania. A bevált gyakorlatokat eh, pedig eh, ki kell terjeszteni például a, a kártalanítási eljárásokra is eh, a ritka betegségek kapcsán fejlesztett gyógyszerek kapcsán. Jelenleg iszonyú mértékű biztosítási díjakat kell fizetni a kísérletet lefolytatóknak, ezek túlzóak. Vannak jó példák azonban arra, hogy hogyan lehet összefogással, például Dánia kapcsán láttuk ezt, csökkenteni ezeket a költségeket. Mit szeretnék megváltoztatni? Definíciókat. Sok vita zavarodottság volt a tekintetben, hogy a klinikai vizsgálat és a study és a trial között mi a különbség a különböző nyelvekben, mert egyik is, másik is más nemzetközi irányelv alá esik. Ha stadiról van szó, és nem trialről, akkor azon belül meg kell vitatnunk azt is, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Előkészítettem néhány módosítót a vizsgálatok relevancia tekintetében. Sokszor vannak ma olyan vizsgálatok, hogy olyanok vesznek részt a vizsgálatban, akik később egyébként nem lesznek a gyógyszer potenciális felhasználói. Ezt közelíteni kell. Ugyanez van az idősekkel. Ugye idősek körében nehéz vizsgálatokat folytatni, mert maga a vizsgálat is kockázattal jár, ugyanakkor a gyógyszer számukra készül. Nincs értelme olyan vizsgálatoknak, ha a teszt személyek 40 év alattiak, miközben a gyógyszert az 50 év fölöttiek számára szánják. De van itt még ennél nagyobb is, az etikai bizottságok összetétele. Nagyon sok vita volt már arról, hogy az etikai bizottság mit is jelent. A német sajtó erről sokat írt. Az etikai bizottságok nagyon sokfélék Európa szerte, és jó lenne, hogyha a bizottság nem lenne túlzottan előíró, hogy meg tudjanak felelni az egyébként különböző etikai bizottságok a közös és szigorú szabályoknak, és így a jóléthez, a biztonsághoz járuljanak hozzá. Az első és a második részben is kitérek erre. A bizottságtól azt szeretném elvárni, hogy egy olyan platformot hozzon létre, ahol Európa szintű, európai szintű az eszmecsere, és erre most már vannak jelek, hogy ilyesmi létrejön. Jelentésen fő mondani valója azonban a vizsgálati eredmények transzparenciája, átláthatósága. Nagyon sok klinikai vizsgálati eredményt titokként kezelnek, és a független szakértők nem férnek hozzá, nem tudják verifikálni, falsifikálni ezen eredményeket és gyakran a sikertelen kísérleteket elhallgatják, pedig a sikertelenség is egyfajta eredmény, amiről tudni kellene. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a lakosságot nem tájékoztatják előképpen arról, hogy milyen veszélyekkel jár maga a vizsgálat, illetve egy gyógyszer adott esetben. Tehát minden területen az átláthatóság mellett török lancsát. Az én szövegem csak összefoglalja sokak panaszát, sok a hamisított, félreérthető, nem pontos beszámoló, ezért azon lennék, hogy legyen egy EU által kidolgozott egységes klinikai vizsgálati jegyzőkönyv, amit mindenkinek követni kellene, amelyben benne van az is, hogy milyen eljárást alkalmaztak, hol, mikor kikezdeményezte a kísérletet, stb. Egészen a piacosítás fázisáig nyomon kéne követni a kísérletek sorát, és a külső szakemberek hozzáférését folyamatosan garantálni kéne a céges adatokhoz. és a gyógyszerfejlesztésnek nem az a célja, hogy egy adott céget segítsen, hanem a betegeket segítse. Tehát a közhasznú jellegét kell erősíteni a klinikai kísérleteknek. És mindezt úgy, hogy az adatvédelem elvei érvényesüljenek, minden kísérleti alany nyilván névtelen maradhasson. A dokumentumokhoz való hozzáférés, úgy képzeljük el, hogy persze az adatvédelem nem sérül, ez egy kényes kérdés, de adott esetben a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy bírságokat szabjanak ki. Bízom abban, hogy eh, a szakbizottság is támogatja ezt az átláthatóságra irányuló elképzelésemet, jelentésemet. Örömmel hallgatom most önöket, és ö, dolgozom föl, írom le javaslataikat. Köszönöm, Vilmot, a szezárnyék előadók közel következnek. Zsüven úr az első. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy gratuláljak a dokumentum minősége miatt a bizottságnak, és Vilmot asszony jelentéséhez is. A bizottság dokumentumával kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy ez egy rendelet. A határidők nagyon lerövidültek. Vannak, akik azt mondják, hogy túlságosan is nagyon fontos, hogy elérhető céljaink legyenek, amelyek ugyanakkor lehetővé teszik azt, hogy a klinikai vizsgálatok hatékonyak maradnak Európában. Akár kereskedelmi, akár egyetemi kutatókról van szó, támogatni kell őket. Vilmot asszonynal nagyon sok mindenben egyetértek, hiszen igaza van azt mondani, hogy az etikai bizottság definícióját érdemes visszatérni a dokumentumba. Számos különböző okból kifolyólag, amiket ismerünk. Aztán egy európai platformra is van szükség, ami az etikai bizottságok működését összefoglalja. Három konkrét ponttal kapcsolatban még szeretnék szólni, mert ezeket rendkívül fontosnak érzem a jelentésben. Először is a beteg kategóriák kérdése. Évek óta a globális klinikai vizsgálatok esetében a kutatás által jelentett kockázat fogalmát elkezdték alkalmazni. Aztán van ez a kismértékű beavatkozással járó vizsgálat. De a gyakorlatban két elem van, ami ezzel a definícióval kapcsolatban problematikus. Egy oldalról a kismértékű beavatkozást és a nem kismértékű beavatkozást meg akarja különböztetni a bizottság szöveget. Az összes nemzetközi dokumentum más kategorizációt alkalmaz. Kicsit technikai jellegű dolgról beszélek, de muszáj elmagyaráznom. Három kategóriát alkalmaznak. Az első a klinikai vizsgálatokat tartalmazza, amelyek csak már engedélyel a piacon lévő gyógyszereket vizsgálja, tehát nincs újdonság abban a tekintetben, amit vizsgálnak, hanem csak az alkalmazás gyakorlatát tesztelik. Ennek nagyon kicsi a hozzáadott kockázati értéke. És ezért ezek a nemzetközi dokumentumok azt gondolják, hogy nem, nincs szükség ehhez konkrét etikai bizottság által adott engedélyre. De a rendelet nagyon híres egyes része, amely a szabályozó hatóságokra vonatkozik, eltűnik. Ezért nagyon érdemes lenne, hogyha más kategorizációt alkalmaznánk ebben a szövegtervezetben, mert a nagyon kismértékű beavatkozásra járó vizsgálatok. Tehát egy olyan gyógyszer esetében, amely már rajt fent van a piacon, nincs hozzáadott értéke, a hozzáadott kockázati értéke az ezekkel a gyógyszerekkel végzett kutatásnak. Tehát elindult a bizottság a kismértékű beavatkozással járó vizsgálatok egy kategóriáját tétele felé, de egy olyan klasszifikációt alkalmaz, ami nem egyezik meg a nemzetközi kategóriákkal, és ráadásul az, hogy valami kismértékű beavatkozásra járó vizsgálatnak minősítenek, ennek gyakorlati következménye e szerint, a dokumentum szerint nincs. Tehát a kutatók számára nem lesz érdek, hogy ebbe a kategóriába tartozzon a vizsgálatuk. Ezért csökkenteni kell az engedélyezés követelményeinek a szintjét, illetve a címkézés követelményeinek a szintjét is, hogyha látjuk, hogy hogy működik egy patika, akkor a beteg tekintetében nem lesz nagy hozzáadott értéke annak, hogy plusz címkéket ragasztanak egy gyógyszerre, amiből kiderül, hogy éppen azzal kísérleteznek. A 31-es cikk. Nagyon fontos, hogy a sürgőségi esetekre legyen egy külön eljárásunk. Jelen pillanatban a rendkívüli sürgőség esetében gyakorlatilag lehetetlen a vizsgálat végzés aztán van még egy a sürgősségi kutatásokra vonatkozó dolog, ez már a 32. cikk, ez azt jelenti, hogyha nincs jogi képviselő, aki rendelkezésre áll. Ez lehetetlené teszi bizonyos helyzetekben a kutatást. Mondok egy példát. Képzeljék el, hogy itt ebben a teremben valaki összeesik, és megáll a szíve az újraélesztésre pillanatokon belül sort kell keríteni, hiszen minél több pillanatot veszítünk el, annál nagyobb lesz a probléma. Hogyha itt úgy döntünk, hogy egy új szívmasszást próbálunk tesztelni valakin, akkor azzal az ő jövőjét javíthatnánk, a túlélését javíthatnánk, de ez a 32-es cikk ezt nem teszi lehetővé. Tehát módosítani kell a szöveget oly módon, hogy lehetővé tegyük azt, hogy ez a kutatás megkezdődjön, és utána véleményt alkothassunk róla. Tehát itt mondjuk ahhoz, hogy valaki a hozzájárulását adhassa, ebben az esetben a 32-es cikk szerint egy negyed órára vagy fél órára van szükség, de nagyon gyakran erre nincs lehetőség. Aztán az is fontos, hogy minimális kockázata járjon egy klinikai vizsgát. De az mit jelent? Hadd mondjak még egy példát. A stroke-ról, az agyérgörcsről 20 évvel ezelőtt nem volt semmilyen gyógyszer erre. Most van egy olyan gyógyszer, ami ö, felszabadít vért, és ezzel oxigénnel látja el az agyat. De a páciensek 10%-a agyvérzést kap, viszont a 90% számára jó dolog ez a gyógyszer. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy minimum kockázata kell, hogy járjon egy vizsgálat, akkor ez a vizsgálat lehetetlenné válik. Inkább arányosnak, az előnyökkel és a hátrányokkal, kockázatokkal arányosnak kell lennie a vizsgálatnak. Én ezt a megfogalmazást tartanám megfelelőnek. Aztán van még egy kérdés. A jelentés nem elég ö, átfogó és komplet. Egy kicsit technikai jellegű rendelkezésre vonatko- utal a Vilmot asszony, hogy annyira kell, hogy átfogó és teljes legyen egy vizsgálat, amit itt ön leír, de ez a kutatók számára túlzás. Tehát lehetetlen gyakorlatilag egy annyira átfogó és komplet jelentést készíteni, amit ön elvár. Valódi problémát jelent ez a kutatók számára. De mit tehetünk? Ahogy ön is mondta, mondhatjuk azt, hogy az összes adatot rendelkezésre kell bocsátani azon a személy számára, aki azt szeretné újra vizsgálni. Ez nagyon fontos. És a, a közvélemény számára való hozzáférés kérdése, tehát itt ezer és ezer oldalakról van szó. Ezt rázúdítani a közvéleményre, ez objektív módon nem teszi átláthatóbbá a dolgokat, nem, szá- nem szolgál semmire. Köszönöm. Köszönjük. Köszönjük, Zsüven úr. Szeretném kérni a felszólalóinkat, hogy egy picit rövidebben szóljanak föl, mert egyébként teljesen kifutunk az időből. Antonia Parhanovának adok szót. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok Glenisnek eh, kiváló jelentéséhez. Minden fontos problémát felvet. A bizottsági javaslatot frakcióm támogatja az általános keretről, amelynek ugye része az extenzív konzultáció is, amely a célokat jól szolgálja majd. A ma tárgyalt jelentés tervezet kapcsán az előadót kérem, hogy vegye föl az etikai bizottságok szerepét témaként, illetve a betegek életminőségről vonatkozó tájékoztatását, illetve a klinikai vizsgálatokban résztvevő személyek tájékoztatásának részletesebb tárgyalását. Frakcióm támogatja a bizottság eredeti javaslatát az időterv vonatkozásában, a nemzeti engedélyezés és a harmadik országokban történő engedélyezés tekintetében. Most röviden áttekinteném hogy szerintünk mire kéne odafigyelni leginkább, hogy optimális parlamenti tárgyalós pozíciót alakítsunk ki. Az etikai bizottságokkal kapcsolatban, ahogy már mondtam is, támogatom azt, hogy amit az előadó is javasol, hogy kvalifikációhoz legyen kötött az ezekben való részvétel, és a bizottság is elfogadja őket. Eddig ez nem így működött és az erre vonatkozó javaslatok különböző irányba mentek voltak, ezt mondta, hogy ezeket nemzeti szinten kell hagyni. Az elv az legyen, hogy nemzeti etikai bizottságok hozzájárulása nélkül ne lehessen klinikai vizsgálatokat folytatni, de itt ez egy szubszidiaritást is felvető kérdés. Kérdés, hogy az etikai bizottságnak van-e joga abba beleszólni, hogy egy másik tagállamban mi történjék. Az erről szóló vitát egy kicsit most le kell csendesíteni, és az eddig elért eredményeket az etikai bizottságok működésében ki kell emelni. Tehát támogatom azt, hogy az etikai bizottságok együttműködését ösztönözzük, és a köztük történő adatcserét. Ugyanakkor egy gyógyszerészített termék, hogyha az EU-ban kerül majd piacra, akkor független kell, hogy a, az engedélyezése független lesz attól, hogy melyik tagállamban fogadta el azt egy etikai bizottság már a rávonatkozó kísérleteket. Üdvözlöm az előadó egyéb javaslatait is, noha egy kicsit nem eléggé világos számomra, hogy mit ért a klinikai vizsgálatokról szóló jelentésekről, és hogy ezek kik számára lennének majd hozzáférhetőek és magunktól is kérdezem, hogy az adatvédelemmel mit tudunk tenni, mit lehet piaci engedélyezés előtt és után nyilvánosságra hozni, illetve hát bizonyos körök számára hozzáférhetővé tenni. Ezeket pontosítani kellene, nem csak így általában megfogalmazni. Ezekre a kérdésekre várok választ. Remélem, hogy az általános közérdekű információk köre is gyarapszik majd, ugyanakkor azt el kell fogadnunk, hogy a nyers adatok a vizsgálati eljárásokban, vizsgálatokban nem feltétlenül publikusak, de szakemberek számára, független szakemberek számára mindenképpen hozzáférhetővé kell tenni őket. Még a piaci engedélyezés előtt, hogy a harmadik országbeli verseny társakkal kapcsolatos viszonyt fel lehessen mérni. Ez, eközben a személyes adatokat a legszigorúbban kell védeni, és a hozzáférhető információk, az információ hozzáférés menedzsmentjét szab, pontosan le kell szabályozni. Itt az ma nak sok feladata lesz, és azt hiszem, hogy erre egy záradékot kell alkotni. Továbbá említenék még a jelentéstétel kapcsolatban egy dilemmát, hogy az mennyiben lesz összhangban a bizottsági általános keretekkel, illetve a piacosítás utáni vizsgálatokra mi vonatkozzék e tekintetben, és nem szól a szöveg a az egészséges alanyokon végrehajtott kísérletek vonatkozásairól sem. Ja, tak her formand, og først og fremmest stor tak til øh, Glennis. Köszönöm szépen, elnök úr. Fortræffeligt. Én is szeretnék gratulálni Glennis Vilmotnak a kitűnő munkához. Indulisvis understrej. Kiváló háttéranyagot hozott létre. Mielőtt bármi mást mondanék, szeretném hangsúlyozni azt, hogy a klinikai vizsgálatok eredménye, független attól, hogy sikeres volt vagy nem, az emberiséget illetik. Nem csak a tudósoknak a magántulajdona, vagy a cégek magántulajdona kell, hogy legyen egy klinikai vizsgálat eredménye. Az emberek az egészségüket és a testüket tették kockára, hogy részt vegyenek egy adott klinikai vizsgálatban. Ezért nem etikus pénzügyi okokat az etikai okok elé sorolni. Ez kell, hogy vezérelje minket mindenben, amikor ezt a rendeletet felülvizsgáljuk. Történelmi lehetőségünk van arra, hogy e dokumentumban ezt egyszer mindenkorra kimondjuk. de életek ezreit menthetjük meg, hogyha ez a rendelet megfelelő lesz, és etikus. Nemrég látogattam el az emába, és az ő álláspontjukat is meghallgattam. Őket nagyon érdekli a bizalmassággal kapcsolatos kérdés, és szerintük az emberek egészsége, valamint a társadalom érdekei kell, hogy vezéreljenek bennünket, és botrányos az, hogy a gyógyszeripar egy része az emát beperelte amiért az eredményeket, akár a sikertelen vizsgálatok eredményét ö, nyilvánosságra akarták hozatni velük. Szerintem egyszerűen kimondhatatlanul botrányos ez nem látom okot arra, hogy ne hozzák nyilvánosságra, és ne tegyék teljesen átláthatóvá a vizsgálatokat. Ezek az iparágak jók akarnak lenni, megfelelően akarnak viselkedni, a lehető legjobb versenyhelyzetet szeretnék látni, úgyhogy a legjobb, amit tehetünk, az az, hogyha az ő útjukban álló akadályokat elmozdítjuk, hogyha tényleg annyira érdekli őket az átláthatóság, mint amennyire mondják. Bizonyára most már látják, hogy engem mi érdekel legjobban, a teljes átláthatóság az összes adat tekintetében. Voltak, akik elmondták, hogy aggasztja őket például az, hogy ezt hogyan használnák fel, hogyha mondjuk elektronikus formában rendelkezésre állnának ezek az adatok. Nyilván az emberek azt mondják, hogy mindenki hozzá kell, hogy férjen a lehető legtöbb adathoz. És ez így is van. Vannak például a Guardian újságírói között emberek, akik nagyon alaposan utána néztek ezeknek a dolgoknak. Például az antidepresszánsok esetében azt találták, hogy tinédzserek öngyilkos gondolatokat kaptak attól, hogy antidepresszánsokat szedtek. És ezt a példát eltitkolták. Az antidepresszánsok nem, hogy nem a depresszió ö, csökkentéséhez vezettek, hanem emberek halálához vezettek. És most megítélik ezeket az újságírókat azért, mert előásták ezeket az adatokat. De hogyha a politikusok félnek ettől az iparáktól, akkor mi sem érünk semmit ki kell mondanunk, és el kell mondanunk azok az iparágnak, hogy ha megfelelően viselkednek, akkor még a rossz újságírók támadásait is túlélik, de ezek jó újságírók voltak, akik a legjobb kutatókat szerették volna támogatni, ahogy ezt mi is szeretnénk. De legelsősorban az emberi lényeket szeretnénk támogatni, és az iparnak megfelelően kell viselkedni, akkor tudjuk őket is támogatni. Ezek voltak a hozzáfűzni valóim. Nagyon sok minden elhangzott már az etikai bizottságokról. A Bundestag Németországban nagyon szigorú jogszabályokat fogadott el az etikai bizottságokról, és azt hiszem, hogy ezt üdvözlendőnek kell tartanunk. És tovább kell fejlesztenünk azt, ami ezzel kapcsolatban elhangzott, vagy le, lett jegyezve a jelentésben. Nem akarok most kérdéseket, további kérdéseket hozzáadni azokhoz, amelyek már előttünk vannak, csak remélem azt, hogy az emberekre fogunk tudni összpontosítani. Erről szól az egész. Az óriási egészségügyi költségvetésekről is szó van. E tekintetben is számítanak az emberek, hiszen hogyha rengeteg pénzt költünk a rossz gyógyszerekre, mint például a Tamiflu esetében ez történt, akkor még rosszabb helyzetben leszünk, mint eredetileg voltunk. Úgyhogy nem csak gazdasági, hanem egészségügyi kérdés is ez. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük, Onkön asszony. Az ECR árnyék előadója még nem ért ide, de egy kollégája átveszi tőle a feladatot. Uh, yeah. Be, beszélhetek Dánul? Akkor megteszem százszázalékosan támogatja kollégám az előadó álláspontját, javaslatát. Csak kiegészíteni szeretné azt néhány helyen. Az előadó, tehát biztos lehet teljes támogatásunkról. Köszönöm neki a kiváló munkát. Nem mindig értünk egyet, de ebben a témában most nagyon egyet értünk. Azt reméljük, hogy az orvosi ágazatban dolgozókat ne érjék hátrányok, és persze a betegeket sem, hogyha egyes gyógyszerészíti kísérleti termékek nem működnek, a negatív hatások korlátozhatók legyenek. Ugye most volt a lóhús botrány, sajnálatos az, hogy az emberek e- egyre nagyobb része rákényszerül olyan dolgokra, amit egyébként, ha nem lenne szegénység, nem tenne meg. Tehát olcsó húsvásárlásra, vagy feltétel nélküli részvételre klinikai vizsgálatokon. Örülök annak, hogy ez a szöveg ezen emberek érdekeit, valós érdekeit tekinti. Susza kolléga kap szót a GUE frakcióból. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon összetett, átfogó téma, és egyben fontos is. Ennek két aspektusára, az etikai erkölcsi kérdésekre és az átláthatóságra összpontosítanék. Úgy gondolom, és a frakcióm is osztja ezt, hogy a bizottsági javaslat annak eredeti formájában, ahogy az most a vitatárgyát képezi, egy visszalépést jelent az orvosi tudományos kísérletekkel kapcsolatos alapelvek területén. Ezt a megállapítást nem én magam szültem, hanem a Nemzetközi Orvos Szövetség mondja a saját szakvéleményében ezt, és ezt egyébként minden kolléga meg is kapta. Nyilván nem csak az én fiókomban landolt ez a szakvélemény, és azt mondja, hogy az Európai Bizottság jelenlegi javaslata nem tartja tiszteletben a központi R költsi alapelveit a Helsinki Egyezményben lefektetetteknek. A bizottságnak a javaslata nem tisztázza világosan, hogy a klinikai vizsgálatoknak az előzetes engedélyezése egy etikai bizottság által szükséges-e vagy sem. Ugyanis ilyen fajta kitétel nincsen benne a javaslatban. Egyébként pedig véleményem szerint van egy másik fontos grémium is, az etikai, a Kutatás Etikai Bizottságok Európai Hálózata, ami hasonló kijelentéssel élt. A javaslat tehát az etikai bizottságok számára nem jelöl ki világos szerepet, ami mindenképpen kritizálandó. Aztán van egy másik dolog is, ami összefügg az előzőekkel. A hozzájárulás megtagadásának a lehetősége etikai szempontból úgy gondolom, hogy az a kockázattal jár, hogy azoknak a kísérleteknek eh, a szponzorációja olyan, olyan országokba kerül majd át, és a kísérletek is olyan országokba kerülnek át, ahol kevésbé szigorúak a szabályok. A bizottságnak a javaslata gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy maga döntse el a kísérletet lefolytató, hogy mely országban folytatja le a kísérletet. És aztán van itt egy határidő, ami a kérelmeknek a feldolgozására van előirányozva. Én a engedélyezési kérelmeknek a feldolgozására szabott határidőt túl rövidnek tartom, ami veszélyezteti az egész folyamatot, különösen azok számára, akik a akik részt vesznek aztán majd a kísérletben. Itt ugye most nem a sürgős esetekről beszélek, hanem a, azokról a klinikai vizsgálatokról, amelyeket előre terveznek. És ahol nyilvánvalóan a bizottságnak sokkal részletesebben ki kellene dolgozni az előzetes hozzájárulás feltételeit. Ami pedig az átláthatóságot illeti, csatlakozom az előttem szólókhoz, szükséges, hogy a klinikai vizsgálati eredményekhez magukhoz legyen hozzáférés, nem csak egy összefoglalást kapjanak. Tehát a klinikai vizsgálatok adatai nyilván a, szó, a szükséges eh, óvatossággal hozzáférhetővé kell, hogy váljanak a személyi, személyi adatok védelmének fenntartása mellett, de mindenképpen elengedhetetlen, hogy a nyilvánosság, illetve a kutatók hozzáférjenek a részletes eh, kutatási eredményekhez, nem csak összefoglalókhoz és így lássák, hogy mi történt a klinikai vizsgálat folyamán. A bizottság a maga rendelet javaslatában azt mondja, hogy a klinikai vizsgálatok Európában számukban jelentős mértékben csökkentek az irányelv hatályba lépése óta. És a javaslatban az egyik egy, egy tudományos cikk is idézi egyébként ezt a megállapot, megállapítást. Úgyhogy én arra szólítanám fel a bizottságot, hogy részleteiben tegye közzé az ezzel kapcsolatos statisztikákat. A bizottság nyilván az igazságot mondja, ezt én sem kérdőjelezem meg, de szeretném, hogyha ezt adatokkal támasztanák alá. Ugyanis a klinikai a kapcsolatos etikai, erkölcsi feltételeket ez, ez aláássa, és nyilván egy új javaslat sem fog hozzájárulni a klinikai vizsgálatok számának növekedéséhez. Nem indulhatunk ki abból, ugyanakkor, hogy nem, nem szabhatunk etikai, erkölcsi feltételeket. Ezek is fontos előírások. Amíg Lenis Vilmot javaslatát illeti, úgy gondolom, hogy a jelentése nagyon fontos módosításokat tartalmaz. Érkeztek fontos módosító indítványok, ezek egy részével egyetértünk, másik részével nem. Nyilván is módosító indítványokkal fog élni, azokban a kérdésekben is, és más kérdésekben is, mint amiket most említettem. A kölcsönös eszmecserére pedig rendelkezésre állok, úgy az előadónak, mint az árnyék előadóknak. Annak érdekében, hogy javítsuk az eredeti javaslatot, és jó javaslat legyen, amely az egyéneknek az érdekeit, védelmét és a klinikai vizsgálatokra irányadó erkölcsi eh, szempontokat is védelmébe veszi. Mindenképpen a paciensek, betegek jogainak, vagy a kísérletben részvők jogainak előnyt kell élveznünk. Ebből az okból szeretnénk, hogy olyan irányba forduljon az együttműködés, amely ezeket az elveket helyezi minél magasabbra. Annak érdekében, hogy a klinikai vizsgálatok ne vezessenek szükségtelen egészségügyi károknál hoz. Köszönjük, Szuzasszony. Most az utolsó hét felszólaló következne. 40 percünk van rájuk, és még három napi rendi pontra kénytelen vagyok két percben korlátozni felszólalási idejüket. Péter Líze, köszönöm, elnök úr. Továbbra is újra ö, is el szeretném mondani, hogy a felszólalási időket az ülés elején kéne kiosztani, és nem menet közben. Köszönöm Vilmot kollégának és az árnyék előadóknak az elmondottakat. Eddig nagyon sok egyoldalú, egysikú sajtó beszámoló volt, ugye Németországban különösen sok kritikát kapott a bizottsági javaslat. Szerintem ezek többsége nem megalapozott. Nagyon sok jó dolog van a bizottsági javaslatban. De minél mélyebben foglalkozom az anyaggal, és minél több szakemberrel egyeztetek, például az Európai Orvosok Szövetségével, annál világosabb számomra, hogy a bizottsági javaslat jelenlegi formájában még nem elfogadható. Módosítani kell azt. És nem fogom megszavazni azt a javaslatot, amely nem kellőképpen védi a személyiségi jogokat a kísérleti személyek tekintetében. Egyszer már volt évekkel ezelőtt itt a parlamentben komoly vita erről. Első olvasatban ugye leszögeztük, hogy gyerekeken és szellemi fogyatékosokon egyáltalán nem lehet klinikai vizsgálatot végrehajtani, de a bizottság ezeket a szabályokat azóta fellazította. Ezt elfogadhatatlanak tartjuk. Egy kutató sem kért, egy lobbista sem kért tőlem ilyesmit, hogy segítsük engedélyezni a gyerekeken végrehajtadó kísérleteket. Nem, ezt senki nem akarja. Az etikai bizottságokról szó volt, egyetértek azzal, hogy tisztázni kellene szerepüket, és azt is, hogy az illetékes tagállam a többi tagállammal hogyan működjék együtt. A bizottsági javaslat alapján előfordulhat, hogy egy tagállam igent mond, másik négy tagállam megfelelő indokkal végül is nemet mond, de közben európai szinten megint csak igent mondunk, hát ez zavart okozna. És a harmadik baj az, hogy a téma bonyolultsága kapcsán túlzottak a, az ütemterv kitűzött dátumai. Erről még beszélni kéne, hogy mennyi időt lehet ezt a témát lezavarni. Köszönjük! Sármat asszony kap a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én két percnél kevesebbel is beérem. Nagyon jó ez a jelentés. Egyensúlyba hozza egymással a betegek, kísérleti alanyok jogait a kísérleti vizsgálatok hatékonyságának szempontjával. Azért kértem szót, mert támogatni szeretném azokat, akik a transzperenciának a növelését várják el a javaslatban. A klinikai vizsgálatokra vonatkozó egységes jegyzőkönyv jó javaslat, de ezt pontosítani kellene. Nem csak a tanulmányról szóló jelentéshez, hanem a nyers adatokhoz való hozzáférést is biztosítani kell, persze megfelelő körnek. A gazdasági kereskedelmi érdek nem szabad, hogy felülírja a szakmai megfontolásokat, bár elismerendő az előbbi is. És a legnagyobb ö, átláthatóságot a kísérleti aranyok számára kell biztosítani. Remélem, hogy sikerül ezeket megvalósítani. Korinna Páska. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, az etikai bizottságok rendkívül fontos, a másik, a határidők túlságosan rövidek. Hiszen a tagállamok még csak hozzá se tudnak szólni, mielőtt hatályba lépnek ezek az új határidők. Az etikai bizottságok szerepe nem minden esetben elfogadható az előirányzott módon. A pénzügy, ki van a pénzügyi ö, felelősség. Hogyha a tudós társaságok és ö, felmentést kapnak a felelősségről, és csak a gyógyszeriparon lesz a felelősség, ez nem helyes. Az információ nyilvánosságra hozatal, amit Oken asszony mondott, azzal egyetértek. Negyed sorban rendkívül fontos a, ke, a nem kívánatos eseményekre vonatkozó jeleket azonnal felfedezni és azonnal reagálni ezekre. És az utolsó dolog, el kell bátortalanítani a nem etikus magatartásokat a harmadik országokban és a fejlődő országokban. Ennyi, azt hiszem sikerült betartani a két percet. Köszönöm szépen, Lopázs asszony. François Grosztet következik. Köszönöm, elnök úr. Először is nagyon elégezettek vagyunk, hogy egy olyan rendelet tervezetről van szó, amely ezt a katasztrofális irányelvet fogja helyettesíteni. Láthatóan csökkent az Európai Unióban a kutatások száma, ez nagyon komoly probléma. Vannak olyanok, akik a technikai és tudományos dolgok, mások pedig az etikai kérdések miatt aggódnak. A szubszidiaritás, ami engem érint. Az etikai bizottságokkal kapcsolatban az a fontos, hogy ne paralizáljon minket, ne fagyassza be a folyamatokat a vita. Amúgy a szövegnek a szellemiségével egyet tudok érteni. A kockázat arányos viselésével kapcsolatban egyet tudok érteni az irányvonallal. Van olyan típusú kísérlet, például a kismértékű beavatkozásokkal járó vizsgálatok, ahol érdemes csökkenteni a bürokráciát. Ez is jó pozitív reakcióra van szükség, nem pedig egy beleegyezésre. Ezért tartom az itt leírt mechanizmust nagyon hatásosnak. A adatokhoz való hazáférés nagyon fontos, az átláthatóság is, de egy olyan átláthatóság, ami nem károsítja a kutatás érdekeit. Tehát a bizalmas adatokat nem szabad egyrésztről rendelkezésre bocsátani, másrésztről nem szabad stigmatizálni a betegeket, akik részt vettek a vizsgálatokban, tehát az ő anonimitásuk rendkívül fontos. És a szellemi tulajdonjog megvédelme is fontos. A nagyon ritka vagy ritka betegségek. Nagyon nehéz ezekben az esetekben klinikai vizsgálatot végezni, mert nagyon kevés a beteg. Ezért a földrajzi kiterjedése a vizsgálatoknak nagyon fontos, hogy megvalósulhasson. A, az is fontos, hogy a tagállamok bizonyos típusú vizsgálatokra, gondok itt különösen a ritka betegségekre, prioritásaként tekintsenek. Például a gyermekek esetében vannak rendkívül ritka rákbetegségek, és ezek esetében is nagyon fontos, hogy túlságosan szigorú szabályok nélkül lehessen a gyermekek védelme érdekében vizsgálatokat végezni. Kás Lüter következik. Igen, köszönöm, azt hiszem, hogy jó irányban halad ez a jelentés, de én többet szeretnék. És nagy kudarc ma nagyon az, hogy sok negatív eredményt nem hoztak nyilvánosságra, úgyhogy az átláthatóság alapvető fontosságú, de ennél részletesebben, amikor egy elsődleges eredményre vonatkozó mérést valaki kibocsát, akkor annak a folyamat végéig maradnia kell. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk a szívrohamok csökkentését szeretné elérni a gyógyszerével, akkor nem lehet, hogy a vizsgált végére már a koleszterin csökkentő hatást vizsgálja. Tehát akkor tartsanak ki az első célnál. Van olyan, hogy a statisztikai egybeesések véletlenül jelentenek, vagy vezetnek ö, ö, eredményre. Tehát nem szabad előre kimazsolázgatni azokat az adatokat, amiket szeretnénk látni, hanem az összes adatot meg kell vizsgálni, mert ez plusz eredményekhez vezethet. Hogyha Európában jóvá kell hagyni egy akar valaki hagyatni egy gyógyszert, akkor független attól, hogy a kutatást hol végzi, akár Európában, akár Európán kívül, azt ugyanazokat a feltételeket kell, hogy teljesítse. Tehát, hogyha például a harmadik országban beszállítója van egy cégnek, akkor az arra is vonatkoznak a, az adatok nyilvánosságára hozatali szabályok. Szerintem így sokkal tudományosabb alapú megközelítés lesz, mint ma, mert ma nagyon gyakran az a helyzet, hogy a statisztikai egybeeséseket fel lehet használni arra, hogy valamit jóvá hagyassanak és agaszt, a, hogy hívják, amikor konkrétan arra a célra nem hagyták jóvá a gyógyszert, de mégis használják rá, ezekben az esetekben is az eredményeket és az alcsoportokra vonatkozó hatásokat is fel kell sorolni. Hogyha ez nem az eredetileg szándékolt célra vonatkozó eredmény, de mégis egy eredmény, akkor azt is nyilvánosságra kell hozni. Zéber úr. Úgy gondolom, hogy egyetértünk mindannyian abban, hogy a pácienseknek az érdekei kell, hogy a középpontjában álljanak az új irányelvnek, hiszen van egy olyan részük is, aki nem tud a saját érdekéről maga dönteni, őket még inkább kell támogatni az érdekei felvállalásával. Természetesen nyilvánvaló, hogy a kísérleteknek a számát egy minimumra kell csökkenteni, és a kísérleteknek a megfelelő a kísérleti eredményeknek a felhasználhatóságát biztosítani kell mások számára is. Ugyanakkor nyilvánvalóan a költségeket álló, a kísérleteket finanszírozó finanszírozónak az érdekei érvényesülni kell, hogy helyenek, de az is fontos, hogy a különböző kísérleteknek a hasznát mások is hasznosíthatása, hiszen ez kihat másoknak a működésére is. De az biztos, hogy itt egy megfelelő adatbázis, központi adatbázis, adatbázis hálózatnak a felállítása központi szerepet kaphatna, és itt a bizottságnak meg kellene még nézni, hogy a mi módosító indítványainkat is figyelembe véve hogyan tudja ezt a rendszert javítani, annak érdekében, hogy ezeknek a kutatási eredményeknek a rendelkezésre bocsátása a lehető legszélesebb körben megvalósuljon. Fontos azt is, hogy észben tartsuk, hogy gyakorlatilag itt a, a kísérleteknek a száma évtizedes ritmusban ö, változik, illetve megduplázódik, tehát látni kell, hogy pontosan a gyógyászat területén a, a, az előre lépések, amiket elérhetünk, hogyan biztosíthatók minél rövidebb időn belül az emberek számára. Úgy gondolom, hogy Központi kérdés, hogy a kísérleteket Európában tartsuk, és a kiszervezésnek vagy az áthelyezésnek a tendenciáját nem csak tudományos okokból, hanem erkölcsi okokból is megakadályozzuk. Természetesen az európai külföldre ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, mint másokra. Úgyhogy meg kell kísérelnünk ezt a trendet megfordítani. Fontos az is, hogy egyre inkább bevonjuk a pacienseket, és a szükséges információkkal ellássuk őket. Ezek nagyon fontos pontok Glenis Wilmot számára is a jelentésében. Úgy gondolom, hogy itt tovább meg, továbbra is még vizsgálnunk kell, hogy hogyan tudjuk ezt a szempontot még jobban kiépíteni, kiteljesíteni a jelentésben. Köszönöm. Köszönjük Éber úrnak, most pedig végül Hübner asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon fontos témáról vitázunk. A klinikai vizsgálatok legyenek átláthatóak, ugyanakkor kövessenek bizonyos eljárási szabályokat. És legyenek ezek a szabályok egységesek. Ugye itt patológikus állapotok kezeléséről van szó, amelyek részben klinikai körülmények között hajthatók végre. Nem mindegy, hogy milyen intézmény, milyen feltételek mellett hajtja végre a kísérletet. Itt nem lóhúsról van szó, és olyan típusú csalásokról, mint a lóhús kapcsán történt. Ugye a lóhúst nincs betiltva, mint olyan, de nem szabad ö, félreérthetően címkézni a marhahúst lóhúsként eladni. Itt is valami ilyesmiről van szó. Tehát nem szabad, hogy az eredményeket kozmetikázzák, részben elhallgassák, a kívánt irányba torzítsák. A, az információk legyenek már nyers állapotukban, legalábbis egy bizonyos szakértői kör számára nyilvánosak. És a független szakértők nek legyen lehetősége, hogy megítéljék az eredményeket saját szempontjaik alapján. Nyilván nem azt akarjuk, hogy minden nyers adatot kitegyenek az internetre, ahol bárki nézheti őket. Nem is tudnának mit kezdeni vele azok, akik nem szakértői a témának. Nem erről van szó. De a független szakértők számára hozzáférhetővé kell tenni őket az ilyen adatok túlzott körbe való közlése akár pánikot is kelthet. Ö, és a torzítások, csalások elkerülésével a tisztességesen dolgozó kutatók életét könnyítenénk meg, és az ő szava hihetőségüket növelnénk. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Vilmot asszonynak a véleményt. véleménye a bizottsági javaslat három fő vonulatát egyenként is támogatja, tehát szeretnénk ösztönözni a klinikai vizsgálatokat, a bürokráciát csökkenteni ezen a területen, ugyanakkor a legnagyobb mértékű védelmet akarjuk garantálni a kísérletben résztvevő személyeknek. Szövegében Vilmot asszony arra is kitér, hogy nem csak gyógyszerészeti cégek, hanem kutatók, egyetemi kutatók is gyakran végeznek gyógyszerészeti kísérleteket, tehát a szabályozásnak minden ágensre ki kell terjednie. Üdvözlöm azt is, hogy az előadó ö, támogatja a bizottság által javasolt ö, időtervet, és azt, hogy nemzeti azonosítási rendszer kerüljön bevezetésre, a, például az egyetemi kutatók biztosítási díjainak csökkentési, csökkentése érdekében. Vilmot asszony felkér minket, hogy az etikai aspektust jobban domborítsuk ki, már a kísérleti vizsgálatok, kritikai vizsgálatok kezdeményezése során. Itt azért volt némi félreértés. A bizottság soha nem akarta az etikai szempontokat kizárni, amelyeket rajtunk számon kér az előadó. A kiskorúak védelmét eleve expliciten beleírtuk a szövegbe, vagy az időskorúak védelmét vagy a szellemi fogyatékosakét. Szó szerint átvettük az ide vonatkozó irányelv személyiségi jogi passzusait, tehát meg szeretném önöket nyugtatni, hogy a 2001-ben a parlament által elfogadott elveket szó szerint átvettük ebbe a szövegbe. Ami az átláthatóságot illeti, a bizottság támogatja, amennyiben szükséges az adatok hozzáférhetőségének javítását. De különbséget kell tenni azok között, akik a marketingben érdekelt szereplők, és azokat, akik eh, a kutatásban érdekelt szereplők. Az előbbiek tekintetében az EMA dolga, és a bizottság támogatja ebben az emát, hogy a klinikai vizsgálatok adatait még a, klinik, a piacosítás előtt tegyék hozzáférhetővé a kísérletet végzők, a semleges kutatók számára. De nyilván le kell szabályozni, hogy mit, mikor, mennyi adatot, mely adatokat kell lehet közzétenni az eljárás különböző fázisaiban. Azon vagyunk, hogy ezeket pontosítsuk, közben betartva minden szabályt, és megőrizve a méretsemlegesség elvét, tehát a nagy és a kis kutatóintézetek versenyhelyzetének egyenlő szinten való tartátását. A gyógyszerek piacosítását kérő ö, cégekét is ideértve. Azon vagyunk, hogy javítjuk a harmonizációt, és pán-európai klinikai vizsgálatokat is lehetővé teszünk a keretrendelkezésben, hogy az ugyanarról a témáról szóló kutatások összeérjenek. Végül pedig a Vilmat asszony véleménytervezete alapján már megígérhetjük, hogy a bizottság folyamatosan konstruktív eszmecserét fog önökkel folytatni, rendelkezésükre állunk bármikor. Köszönjük Rész úrnak a bizottság részéről. A zárszó Vilmat asszonyi, parancsoljon asszony. Köszönöm szépen. Nincs időnk, tehát rövid leszek. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, különösen az árnyékjelentéstevőkét, mert nagyon ö, stabil alapunk van a megállapodásra. Már a jelentés megírása előtt is nagyjából egyetértésre jutottunk, és jó jogszabályt szeretnénk. Vannak persze nyilván különbségek, ezeken dolgozni kell. Nagy örömmel találkozok bárkivel, hogy ezekről egyeztessünk. Pár dolgot vetnék fel az etikai bizottságok. Azt hiszem, hogy ezzel már megbírkoztam mégpedig úgy oldotta meg a problémát, hogy ez kielégítő mindenki számára. A legtöbb jelentéstevő támogatta a menetrend tekintetében a bizottságot, kell, hogy legyen hatékony tárgyaló pozíciónk, mert a, bizot, a tagállamok majd bizonyára ezeket a határidőket ki akarják tolni. Hogyha most engedünk, akkor rendkívül hosszúak lesznek majd a, a határidők, és ez senkinek nem lesz jó. Tehát ragaszkodjunk a bizottság javaslatához. Az átláthatósággal kapcsolatban Rengeteg vitáról volt már, vita volt már a, a különböző érdekelt felek között, a, saját, a sajtóban, stb. Ezekből és a mai vitából is kiderül, hogy van, aki azt gondolja, hogy a vizsgált jelentés már eleve túl sok, mások pedig azt gondolják, hogy sokkal több adatra van szó, szükség. Szerintem a klinikai vizsgálati jelentés egy jó kompromisszum, egy nemzetközileg elfogadott módja annak, hogy ezt a problémát megoldjuk. A már az ipar hozzászokott, hogy ilyesmit kell készítenie, és a közvélemény számára is jó lesz. Ahogy Zsüven úr mondta, nagyon bonyolult és technikai jellegű adatokról van szó, és ennek egy egyszerűsített összefoglalása szerepel, és rendelkezésre áll majd a vizsgált jelentésben. Szerintem ez is egy tisztességes kompromisszum. Folytatni fogjuk persze majd a tárgyalásokat, és remélhetőleg produktív vitát tudunk majd folytatni. De mindenkinek, és az árnyékjelentéstevőknek azt mondom, hogy ha bármiről vitázni akarnak, akkor vegyék fel velem a kapcsolatot, hogy megbizonyosodhassunk arról, hogy széles körű egyetértésre alapul a szöveg, hiszen nagyon fontos, hogy erős tárgyalási pozíciónk legyen jó dokumentumot akarunk, ami a betegeken is segít, illetve az európai orvosi kutatásnak is segítségére van. Elnök, köszönöm szépen, Vilmos asszony, mielőtt a módosítók benyújtásának a határidejét megmondanám Lize úr. Valóban, jó lenne, hogyha elhalasztanánk a módosító benyitási benyújtási határidejét, ezt esetleg a koordinátorokkal megbeszélhetnénk, de kérem, hogy mindenki olvassa el a 2001-es irányelv szövegét, ez megfogalmazza a gyermekek védelmének, és, és a jogerős beleegyezést nem adó vagy adni nem tudó személyek védelmének elvét. A bizottság mindig azt mondja, hogy ezt nem változtatta meg, de csak két szövegtervezetet egymás mellé rakjuk, akkor megváltozott. És azt mondják a szakértők is, akik foglalkoznak a dologgal, hogy gyengült ezeknek a személyeknek a védelmetet, jó lenne tisztázni, hogy nem szó szerinti egyezésről van szó, hanem egy gyengített szövegről. És a bizottság ugyan azt mondja, vagy azt gondolja, hogy ez, ez azonos, de én támogatnék egy olyan módosító nyitványt, mert 2001-es szövegjavaslatot szó szerint átveszi az új javaslatba. Mrs. Wilmot, can, can you... Wilmot asszony. Wilmot asszony asszony. a Víza úr felvetésére? Erről már beszéltünk. A nyár óta írom ezt a szöveget. Mindenkinek tudnia kéne mostára, hogy milyen módosítókat írt. Február 13-a óta ö, olvasható a szövegem, február 26-áig még van idő, de nem szeretném, hogy ha késedelmet szenvedne az egész ügy részletkérdések miatt. Szeretném, hogyha meg lenne módosítókról a bizottsági vita március 21-éig, és kérem a kollégákat, hogy ne akarják ezt hátráltatni. Február 13 óta olvasható a szöveg. Köszönjük, Vilmat asszony! A bizottsági javaslatot már 2012. júliusában kiadták, tehát fél évünk volt vizsgálgatni. Ami pedig a saját időtervünket illeti, a módosítókról szóló vitát és szavazást a Környezetvédelmi Bizottságban március-április hónapokban. Már jövő héten ö, meg kéne szabnunk a dátumokat. Ö, eredetileg február 26-án lett volna meg ez, most ezt egy nappal még esetleg kitoljuk, február 27-re. A módosítók benyújtási határidejének tehát akkor a február 27-ét javaslom, és a módosítókról szóló vitát március 20-ára tennénk, és április 24-én lenne a szavazás erről a témáról. Köszönöm, ha ezzel egyetértenek. Akkor gyorsan tovább lépünk a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó szövegre. Egyből megadom a szót Anna Rosbach asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy ez csak egy vélemény, a halászati bizottságnak írjuk, de azért ez egy kicsit bonyolultabb téma annál, hogy átrohanjuk rajta. Engedjék meg, hogy a bizottság javaslatával kapcsolatban elmondjak három gondolatot, aztán pedig a mélytengeri halászatról általában, ennek jelenlegi helyzetéről és hatásairól. A bizottsági javaslatról először tehát. A jelenlegi ide vonatkozó rendelet már tíz éve megvan, A jogalkotás azonban nem volt képes a métengeri halászat káros hatásait megfékezni az Atlanti óceán északkeleti részén. A bizottság javaslata jó módja annak, hogy a környezeti szempontokat és a biodiverzitás védelmi szempontokat most belevesszük a métengeri halászat menedzsmentjének keret szövegébe a fenntarthatóság végre megfogalmazódik alapelvként, egyes fajok tekintetében különösen. Ezáltal a mélytengeri fajokról szóló kutatás is fellendülhet. A mélytengeri halállományok ökoszisztémája nagyon izgalmas. Kutatók régóta foglalkoznak a témával, de még csak töredékét tárták föl ennek a bonyolult összefüggés rendszernek. Több száz, több ezer fajról van szó. Négyezer méter mélységben olyannak a körülmények, hogy ott csak olyan fajok képesek megélni, amelyek specializálódtak. Sok ismeretlen faj, vagy ősi, akár 8000 éves, azóta változatlan koralfaj él ezen a nyomáson, ezen a hőmérsékleten, és ezek, mivel specializálódott fajok, nagyon érzékenyek egy, egyedileg is 100-150 évesek. A, ezek az állományok is azonban most veszélyeztetettek. A tőkehal és tonhal ö, rajok gyakran közel élnek azokhoz a helyekhez, ahol ö, ezek a fajok is élnek, és a, a halászati technikák ma, ugye mivel gyakran fenékhálóval dolgoznak, ezért ezeket a fajokat is érintik. És az őket ért károsodások többségében visszafordíthatatlanak. Ezek ritka, egyedi fajok, nagyon érzékenyek. A fenékhálós, vontatóhálós halászat különösen veszélyes ezekre a fajokra, az ilyen típusú halászat szinte minden tönkretesz, közben ezeknek a fajoknak a 30%-át kidobják, visszadobják, mert nincsen kereskedelmi értékük, tehát tönkreteszik ezeket az élőhelyeket, fajokat, ugyanakkor még csak fel sem használják őket a halászok. Tehát mit lehetne tenni ilyen feltételek mellett? Alapvetően én támogatom a bizottság javaslatát, amelyben hangsúlyozza, hogy arra lenne szükség, hogy körültekintőbb jogalkotással megvédjük ezeket a fajokat és állományokat, de legalábbis a legérzékenyebbeket ezek közül, és a legérzékenyebb ökoszisztémákat. Ehhez azonban jó definícióra van szükség, hogy mi is az az érzékeny mélytengeri ökoszisztéma. Egy biztos, hogy a biodiverzitás pusztulását meg kell állítani, és a Lisszaboni szerződés alapján, amely ugye kimondja, hogy a környezetvédelmet minden európai politika részévé kell tenni, minden jogalkotásnak horizontális szempontjává. Most itt lenne az ideje, hogy megvizsgáljuk, hogy a halászati joganyagunk mennyiben védi meg ezeket a fajokat. Vannak ugye nemzetközi megállapodások is, az ENSZ-nek is van a mélytengeri halászatra vonatkozó állásfoglalása. Támogatom tehát a bizottság azon javaslatát, hogy ezeket a nagyon káros fenékhálós, vontatóhálós technológiákat korlátozza olyan térségekben, ahol bajt okozhatnak. legalább az EU saját halászhajói számára, de persze ez egy globális probléma, és nemzetközi összefogást igényel, harmadik országokkal összefogva hajthatósak végre hatékonyan, és a nemzetközi megállapodásokkal is összhangban kell ezt levezényelni. Egyes harmadik országok számára a mélytengeri halállományok érzékenyebb problémát jelentenek, mint Európa számára. Az ENSZ ennek tudatában van, ezért kell megvizsgálni hatástanulmányok végrehajtásával hogy régi és új halászati területeken mit lehet tenni. Hét percünk van, és három napi rendi pontunk. Csak a két jelenlevő árnyék előadónak adom meg a szót, másképp ugyanis nem tudjuk befejezni az ülést időben. Támogatom Anna Rosbach jelentését. A bizottságnak igaza van, hogy muszáj lépni a mélytengeri halászattal kapcsolatban, hogy ezeket a fajokat megvédjük. Két héttel ezelőtt nagy többséggel megszavaztuk a halászati politikával kapcsolatban egy hasonló jelentést, úgyhogy most nem léphetünk vissza, muszáj támogatnunk Anna Rosbachot. És most Kokovics asszony következik. akkor bejelentem, hogy a módosítók benyújtásának határideje február 22-e, tehát nem sokára van. Március 20-21-én szavazunk, és valószínűleg a plenár, a szlagbizottsági szavazás áprilisban és a plenáris tárgyás júniusban fog következni. Meglepetés, ismét Anna Rosbach regionális stratégiák az Európai Unió ipari térségei számára. Kérem legyen nagyon rövid a bevezetője. Köszönöm szépen, elnök úr! hogy megkaptam a szót. Rendkívül rövid leszek, mert ez egy olyan téma, amelyel kapcsolatban szerintem mindannyiunk nagyjából egyetért. A Regionális Fejlesztési Szakbizottság dokumentumára reagálunk. Azt hangsúlyozom, hogy a környezetvédelmi ügyeket is bele kell dolgozni ezekbe a stratégiákba. Például a szennyezett területek és szennyezett vizetek, vizek megtisztítása. Tehát egy integráltabb megközelítést szeretnénk látni. Fogok kiegészítéseket javasolni én magam is, és remélem, hogy a kollégáktól is konstruktív módosító vagy bírálatok formájában fontos inputot fog kapni. Én egy olyan országból származom, ahol az ipari területek nem a lakó területek közepén vannak, de nem mindenki az Európai Unióból hasonló környezetből származik. Vannak olyan Európai Uniós tagállamok, ahol az emberek gyakorlatilag a gyárak mellett élnek és amikor a szevezó irányelvet vizsgáltuk, akkor láttuk, tapasztaltuk ezt. Tehát nagyon sokat teendő, de mindenképpen fontos ez a kezdeményezés. Köszönöm. Igen, ez egy nem jogalkotási saját kezdeményezési jelentést tervezett, hogyha az árnyék jelentéstevők nagyon röviden szeretnének hozzászólni, akkor kapnak is szót. Először Hübner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy ezt a vitát megkezdtük a regionális stratégiáról, ami az Európai Unió ipari térségeit érinti. De vannak itt prioritások, elsősorban a finanszírozás. Beszéltünk a társfinanszírozásról, a tagállam és az Európai Unió közös erőfeszítéséről. A strukturális változtatások ezen területek esetében támogatni kell a kicsi helyi iparokat, amelyek innovatívabbá és tisztábbá tudnak majd válni a jövőben. Emellett különös figyelmet kell fordítani a különböző régiók közötti különbségekre az Európai Unióban. Lehet, hogy a 20 régió mondjuk együttműködik, de lehet, hogy annyira különbözőek ezek közül a régiók közül néhányan, hogy nem tudják majd ugyanazokat a technológiákat alkalmazni. Új tiszta technológiákra van tehát szükség, de ott kell ezeket használni, ahol megvalósíthatók és gazdaságilag is életképesek. A megújuló energiaforrások nagyobb mértékű használata nagyon fontos, de az is, hogy a meglévő jogszabályoknak megfeleljünk, például a víztisztaság vagy a hulladék területén létező meglévő irányelveknek is meg kell felelni a következő az innováció tárolás területén, mégpedig a megújuló energiák tárolása tekintetében. Nincsenek meg a megfelelő módszereink, hogy az ilyen megújuló forrásokból származó energiát tárolni tudjuk. Vannak kezdeményezések, ösztönzők az ilyen ökoinnovációra, de szüksége van még többre. És a következő a szállítás. Mindjárt, mindjárt befejezem. Még egy pár pillanat. Tehát a szállítás kérdése is rendkívül fontos, és végül az állampolgárok részvételével regionális politikát kell kialakítani. Az állampolgároknak vannak kötelezettségei, de ugyanakkor a regionális szinten a döntéshozatalhoz is hozzá kell, hogy férjenek. Fontos, hogy ők is beszóljanak. Köszönöm, köszönöm a tolmácsoknak is, hogy ezt a sebességet bírták követni, Linda. Egy pont. Először is támogatom, ismét támogatom Anna Rosbach dokumentumának a legnagyobb részét, különösen az energiahatékonyságról, az ipari területeken a munkanélküliséget is tudja csökkenteni azáltal, hogy az energiahatékonyságba beruház, illetve ezzel pénzt takarít meg embereknek. De van még valami, amit nem említ, ez az állami támogatás segíti szerepe az ipari régiók fejlesztésében és az munkahelyteremtésében. Egy új regionális állami segély iránymutatás kidolgozásáról van szó. Az Európai Bizottság szerint nagyon sok helyen nagy cégek kapják ezt az állami segélyt, és ez nagy hiba, mert ők az energiahatékonyságba, az új munkahelyekbe és a zöld munkahelyekbe kevésbé ruháznak be. Ezért szeretnék módosító indítványt benyújtani majd ezzel kapcsolatban. Panajotov képviselő, ön a liberálisok árnyékjelentéstevője és a következő ö, téma felelőse is, úgyhogy három percet kap a két feladat elvégzésére. Nagyon rövid leszek. Először is. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, tehát a saját jelentésemről fogok beszélni. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a sok módosító javaslatot. Egy hosszú beszéddel készültem, de hát két mondat. Először is. Azt javasoltam, hogy egy évvel toljuk el a 2016-ig azt a határidőt, amíg a mentességet megszüntetjük. Novemberben már beszéltünk erről a témáról. Várom az árnyékjelentéstevőkkel a márciusi szavazás előtt az egyeztetést, és remélem, hogy észszerű kompromisszumot fogunk találni a fogyasztók érdekeit védők és az üzlet érdekeit valamint az egész értéklánc érdekeit védő érvek között, miközben a környezet és az emberi egészségvédelmét is szem előtt tartjuk. A legjobb gyakorlatok mm, cseréje, az innováció és a tanulás nagyon fontos ezen a területen. Köszönöm, módosítok benyitásának határidője 26-a. Márciusban fogunk szavazni, és Kukovics asszony egy rövid megjegyzés. kentéstevő vagyok e témában. De még el se kezdtük. Ja, de, de, de mégis, igaza van. Igaza van. De még akkor is, hogyha Panajotov úr megtette, muszáj nekem is elmondani, már március 20-án fogunk szavazni, és február 25 a módosítók benyitásának a határidő az előző, a regionális stratégiák esetében, ezt még ugyanis nem mondtam el, és most az akkumulátorokról megkapja a szőt. Köszönöm először is a jelentéstevőnek és a kollégáknak is a néppártban a munkát. Panajotov képviselő. Én a svéd tolmácsást hallgattam, akkor most, most, ja nem, elnézést. Csak néhány mondatom lenne tényleg. Ebben a dossziéban meg kell találni a legjobb megoldást, amely egyensúlyt teremt a környezeti és egészségi szempontok között, és persze az ipari ö, irányelvvel is összhangban van. Figyelembe kell vennünk azt, hogy a válság még tart, és ennek költségei vannak, és erre vonatkozik néhány módosítom is, hogy szerintem nem realisztikus sok bizonyos célok ilyen körülmények között. Ami a higanytartalmú gombelemek ügyét illeti, végre már el kéne kerülni százszázalékosan, hogy a gyerekek ez veszélyt jelenjen, a, jelentsen, a kadmiumra ez ugyan így igaz. Tehát nem szabadna gombelemekbe ilyen nehéz filmeket tenni. Ez persze a válságtól független dolog, de annyiban mégsem, hogy erőforrás hiányos időkben ezeket a vegyületeket, az elemeket vissza lehetne forgatni és felhasználni nyersanyagként. Ön helyettesíti következő? Mekeven asszony, igen. Annyit akarok mondani, hogy a frakcióm nem ért egyet azzal, hogy kitoljuk a határidőt, nem támogattuk eleve a derogációt sem annak idején, és a kitolását sem támogatjuk most, de üdvözöljük a higanyra vonatkozó ö, elképzeléseket. Én zöld shadowként szeretném, hogyha minél gyorsabban a higany kivezetés megtörténhetne. Ö, ennek a szükségessége most már nyilvánvaló, hogy kétséges. A, a kivezethetőség azonban felvet egy kérdés, mert megoldást kell találnunk, hogy hogyan tudja a fogyasztó a korábban higany és kadmium tartalmú elemeit ügyesen, olcsón helyettesíteni, és hogy ne legyen emiatt az élettartalma az elemnek rövidebb hogyha nem tartalmaz cigányt. Köszönjük eddig is a tolmásoknak a kitartást. Már csak egy mondatom van, március 20-án lesz a témában szavazás. So we will continue at 3 o'clock with a hearing uh, for the candidate for the director of EEA. Háromkor folytatjuk a munkát az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójelöltjének meghallgatásával.